Morning, colleagues. Welcome to our last uh, meeting. Kedves kollégák, jó napot kívánok! A nyári vakáció előtt ez az utolsó ülésünk. Nagyon sokan vannak itt, a szavazás is lesz a mai napon. Voltak különböző változások a napi rendben. Szeretném megkérdezni, hogy el tudjuk-e fogadni ezeket a változásokat. Köszönöm szépen. Akkor kettes pont következik. A második alelnököt kell megválasztanunk, mint legutóbb Pavel Vajrinen kollégánk elment a devéből, és a finn parlament tagja lett és ezt hivatalosan is fel kell jegyeznünk, üdvözöljük, ő több jelentést készített, és azt hiszem, hogy elismeréssel adozhatunk előtte, ezt a, a jegyzőkönyvbe rögzíthetjük. Megvannak a nevek, a helyett, a tartalék, nevek, amiket megkaptam, Frank Engel, Ponka úr, Wieland aki Venta a helyében lép, Rubik úr, Préda helyettesíti a a SND-hez, Erike Guerrero, helyett José Blanco, Vincent Peyon helyett Louis Joseph Manskor. Tehát több póttag is van, a póttagok erről tudnak, de majd a szavazásig még megérkeznek a nevek. Úgy látom, hogy a határozat képességünk megvan, és ez azt jelenti, hogy érvényesen szavazhatunk majd. Tehát akkor kérhetem-e a első alelnökre a nevezéseket, illetve második alelnök valójában, szóval második alelnökre, mert az első az itt van. Tehát akkor második alelnöki nevezéseket szeretném, ha közölnék. Kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel Miléka véparát, javaslom a második alelnöki pozícióra. Hosszú évek óta ismerem a kollégát, Finn parlamentben működtünk együtt. Akkor az új jelöltünk, Vilvoeka Péra asszony. Ön is szeretne hozzászólni. Igen, én a kollégámat szerettem volna a saját frakciómból javasolni, de udvarias vagyok, ezért másodikként szólok csak hozzá. Ezt nagyon kedves mondja az elnök asszony, vannak más frakció, vagy legalább 5%-a a tagoknak javasolhat jelöltet, tehát Véka Perra asszony van, akkor egyetértünk abban, hogy őt jelöljük? Köszönöm, kedves kollégák! de egyelőre még várnunk kell, mert különböző hivatalos formulák vannak tehát legalább négy tagja kell a bizottságnak, és és a pénzügyi érdekekről kell nyilatkozni. Kérdés, hogy megtette a nyilatkozatát. Igen, köszönöm szépen. És most tud, javasolhatom, hogy Vékapera asszonyt felkelt, közfelkiáltással fogadjuk el. Köszönöm szépen. Szeretne valamit szólni? A kollégáknak be, kíván-e bemutatkozni, és csak egy néhány percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ennek a fejlesztési bizottság, szakbizottságnak a tagja lehetek, és hogy most felkértek második alelnöknek is. Mint már említették, korábbi kollégám a finn parlamentbe ment, tehát tulajdonképpen helyet cseréltünk. 11 évig voltam a finn parlamentben, most pedig itt vagyok, és biztos vagyok abban, hogy nagyon sok kérdésben, bevándorlás, menekültügyi kérdésekben, EU költségvetési kérdésekben nagyon sokat tehetünk. Jelenleg ezek mind nagyon fontos kérdések, még egy év van előttünk a mandátumból, ehhez nagyon sok energia kell, és én ö, nagyon készülök arra, hogy itt jó vitákat folytassunk majd. Elnök, köszönöm szépen, ö, üdvözöljük Önt, és mint második alelnök külön üdvözöljük. Egyébként itt van az ön helyet, tulajdonképpen ide ülhet, sőt kérem, hogy üljön ide, és még egyszer tapsoljuk meg a kolléganőt. Hármas téma az elnöki bejelentések. Nincsenek bejelentéseim mai napon. És akkor most négyes pont következik a koordinátok határozatainak és ajánlásainak elfogadása. Ezek a június 19-i ülésnek az ajánlásai. Aztán ötös pont a bizottság eh, közleményei, nem tudok róla, hogy lenne. Van esetleg mégis a bizottság részéről valami? Nem, nincsen semmi. Rendben, kollégák, akkor most rátérhetünk a szavazásra. Az első, a hatos pont, valójában ez az egyetlen szavazás, ma délelőtt csak egy szavazásunk van. Ez a hatos, ez a ez a, az e, az emberi jogok tekintetében transnacionális jelleggel bíró transnacionális vállalatokra és más üzleti vállalkozásokra irányuló kötelező érvényű ENSZ eszközökkel kapcsolatos uniós álláspont. Az elképzelés az az, hogy erről most szavazunk, és a plenáris szavazás majd szeptemberben lesz. Egyben lesz egy közös vitánk is az Inteszak Bizottsággal és az Emberi Jogi Bizottsággal mindazon kérdésekről, amelyek a főképviselő ugyanezt a témát érték. Vannak kompromisszumok is, vannak, amiknek nagyon örülünk, hogy sikerült összehozni, és köszönöm a kollégáknak, akik hozzájárultak ehhez, és akkor már is térjünk rá a szavazásokra. Lehet, hogy ez egy nagyon hosszú szavazás lesz, hát majd meglátjuk. Akkor kezdjük el. Kezdjük a 13-as kompromisszummal, akik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki, lezárom a szavazást. Lezártak, és elfogadtuk. 112-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 114-es mellette ellene tart, ellenőrizzük a 114-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 114-es mellette Elnézést, javítja magát az elnök, 115-ös következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Emlékeztetni szeretném önöket, kedves kollégák, hogy vannak olyan, mint például a David Martinnak ez a másik szavaz szóval tehát azért kerültek ki törlésre, mert csak a szakbizottság tagjai nyújthatnak be módosítást. És ezek a személyek nem voltak tagjai a bizottságnak, és ezért nem szavazunk erről. 117-es a következő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, melle, kompromisszum, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás nem tudom, hogy ki vezérli a szavazást a néppártnál. Tehát 15-ös kompromisszum. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Méghozzá nagy többséggel. Okay, so Mr. Hasten the procedure. <laughs> okay. So we now have to... Tehát akkor most az utolsó részéről beszélünk, a 123-asnak, mellette az utolsó rész ellene tartózkodás ugyanazzal a többséggel elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette ellen, ellene tartózkodás nem látom, úgyhogy ellenőrizzük. Tehát 18-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Tehát 18-as kompromisszum, lezárom a szavazást, elfogadtuk, méghozzá nagy többséggel. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 144-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük, tehát 146-os módosító, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. A néppártból úgy tűnik, hogy többen szavaznak. Kérem, hogy akkor a többlet az ne szavazzon. Mert tehát magyarul ők egyel többen szavaznak, mint kellene. Egy személlyel több szavazék, úgy 8, 8 néppárti szavazat. Tehát kérem, egy kártyát vegyenek ki. Köszönöm. Vannak szabályok, kollégák? Tehát újra szavazunk akkor. Tehát a 146-os Louis Michel módosító mellette. Jó, ellenőrizzük a 146-osat. Elektronikusan. 146-osra megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 147-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 148-as mellette Valakinek jelezni kellene, úgyhogy láss, hogy én is lássam, ki az, aki a szavazást vezényli a néppárt részéről. Ha nem látom, hogy mit csinál, akkor nem tudok szavaztatni. Tehát kérem, hogy gyorsan mutassák, tehát 148-as elutasítva, 149-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 150-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 150-eset. Megnyitom a szavazást. Mindenki ö, szavazott, lezárom, és elutasítottuk egyértelmű 151-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 153-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 154-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 156-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 158-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 158-asat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Elutasítva. 159-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160-as egy részben, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 162-es, két rész, kiesik okafolykot mellette elutasítva, elutasítva 165-ös mellette 165-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 166-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtók, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 177-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 179-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, ellenőrizhetjük. 179-eset megnyitom a szavazást. Kösz, lezárom a szavazást. Elutasítva. Elutasítva. Oda kell erre figyelni. 168-as mellette 168-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 168-asat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 181-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 182-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 183-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 184-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 185-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 186-os visszavonták, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, 42-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es módosító mellette ellene tartóz, tartózkodás ellenőrizzük az 5-ös módosítót. Szerintem elutasítottuk. Mindenki szavazott? Lezárjam a szavazást. Elutasítottuk. már lezártuk a szavazást, nem tudunk. 51-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-es mellette ellene tartózkodás 52-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük az 53-asat, megnyitom a szavazást. Nagyon nehezen lehet látni, lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Kérem, hogy a frakciók jelezzék egyértelműen négyes kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk. 58-as módosító mellette ellenet elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk, 72-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 73-as mellette ellene tartózkodás el, elutasítva, 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 80-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 81-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 81-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 81-esről szavazunk, lezárom. Elutasítva. 82-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 82-eset, és megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Favor. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a tizedik kompromisszumot megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 91-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Százas módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a százas módosítót, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 101 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük a hivatkozásokat, egyes módosító elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négy mellette ellene tartózkodás elutasítva, öt mellette ellen az ötös módosító látványosan jelentkezzenek, elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a hatos módosított, megnyitom a szavazást. Ja, most már egyértelmű, minden esetre lezárom a szavazást. Elutasítottuk, jó? De ha már megnyitottam, le kell zárni. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Még nem jó, most lezáródott a szavazás. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 9 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a, nyol, a 9-es módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 10-es módosító, mellette ellene tartózkodás, elfogadva. 11 mellett ellene, 11 mellett ellene tartózkodás, elfogadva. 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 13-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 18-ast, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 19 mellette ellene tartózkodás, ezt most ellenőrizzük a 19-et, szerintem elfogadtuk, de ezért ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31 mellette 31 mellette elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva, az egész állásfoglalás tervezetről név szerinti szavazásra szavazunk, most megnyitom a szavazást, lezárom. 15 mellette, 9 ellene, elfogadtuk a tervezetet, köszönöm szépen mindenkinek a közreműködést. Ezzel lezárom a szavazást, és ma délelőttre nincs is több szavazásunk, és hogyha valaki most szeretne távozni, ezt szép csendben tegye meg. colleagues, we have to move on. We have because we have the. Kedves kollégák, folytatnunk kell. A költségvetés van napirenden most, és aki távozik, mint említettem, csendben tegye ezt, csendben, rendben, fegyelmezetten, hetedik napi rendi pont. A 2019-es költségvetéssel foglalkozunk, ez nagyon fontos téma. Ismét szeretném a beszélgetőket felszólítani, hogy, hogy a szép tágas folyosón folytassák a beszélgetést. Köszönöm, Tereza. Okay, colleagues, we're, um, we're going to move on to the budget opinion. A költségvetésről szóló véleményre térünk rá. Áprilisban már volt egy eszmecsere Daniele Viotival, aki a főelőadója a Költségvetési Bizottságnak. A DCI eszközt is magába foglalja ez a vita, a humanitárius segélynyújtással kapcsolatosan a bizottsággal is találkoztunk már, és a szakbizottságunk előadója Annie Leeds, bizony Arne Litz bizonyos javaslatokat szeretne élni Árne. Köszönöm. Tegnap volt a SZDG-kkel kapcsolatosan egy meghallgatás az MV-vel közösen, hogyha mi nem hozzuk ezt fel, senki nem fogja, hogy az SDG-ket be kell tartani, és hogyha elvész ez a téma, az nagy veszteség számunkra. Különösen az egészségügy, az oktatás, a nemek közötti egyenlőség és a klímával kapcsolatos intézkedések azok, amelyek a legnagyobb támogatást igénylik. Um, uh, a költségvetésben fontos témaként szerepelnek az SDG-k. Az EU és a tagállamok fontos, hogy megtartsák a kötelezettségvállalásaikat, hogy 0,7% legyen az ODA, és hogy ezt 2030-ig elérjék a nemzeti össztermék arányában. Az ODA számítás egy kicsit félrevezető, erről még beszélnünk kell, vitát kell folytatni a rendelet részes felei között. Egyre több belső menekült helyzetével is foglalkozni kell, ezt a költségvetésnek is tükröznie kell. Nem csak a török megállapodás kell, hogy ezt megoldja a humanitárius segélynek a, az oktatást és a civil szervezeteket is támogatnia kell. Esetleg a bizottság részéről valakinek van válasz az eduka komponenssel kapcsolatban, amely megerősítené az oktatást, és az oktatás humanitárius seg- segélyét megduplázná. Szeretném tudni, hogy ez a tervez hogy áll. Ezen túlmenően már több mint 20 éve alakították ki a jelenlegi szabályokat, tehát ezt érdemes volna áttekinteni. Azok a források, amelyek a fejlesztést szolgálják, nem használhatók fel más célra, mint például határ ellenőrzés. Az African Trust Fund témája is ide tartozik. Illetve a 2019-es költségvetésben az éghajlatváltozás elleni küzdelmet is meg kell említeni, a klímadiplomáciát kell erősíteni, illetve megújuló energiaforrások használatát. A digineer volt egy eszmecserénk, kiderül, hogy a, a vízhasználásnak a fele a szivárgás tulajdonképpen, ez nagyon fontos az éghajlat és az éghajlat diplomácia szempontjából, és a fejlesztési segélyek szempontjából. Külön kell hangsúlyozni a humanitárius segélyeket, és az erre vonatkozó rendeleteket a klímadiplomácia összefüggésében. Az unrwa val kapcsolatosan is van egy új bekezdés, az AFET vélemény is említi, az én véleményemben nagyon gyenge volt ez, az AFET véleményből átvettem egy szakaszt a, az unrá kapcsolatosan. A frakciók egyetértenek, hogy az unrádot erősíteni kell a régió biztonsága érdekében. Az izraeli katonai erők is említése kerülnek a szövegben. A bizottsági javaslat nem tartalmaz nagy csökkentést, de az humanitárius segélyek tekintetében még előrelépésre van szükség. 50%-os növelés volt, ez elég nagy, de még a törökországi menekültügyi megállapodás előtt kérdés, hogy más szomszédsági országokkal hogyan járunk el például Libanonnal, ott egyre nagyobb a feszültség a menekült helyzet miatt, és ezt is figyelembe kell venni. Több tartalékot kérünk humanitárius segély tekintetében, hogy felkészülhessünk válsághelyzetekre, és ugyanolyan szintű kifizetéseket kérünk, mint a humanitárius segélyeknél, hogy ne legyen finanszírozási rés. Szeretnék a kollégáimnak segítséget mondani, és az asszisztenseknek a módosítókért, illetve az előkészítésért. Van egy ellenjavaslat, a tanács csökkentéseket javasol a DCI-ben. The deadline of amendments is the 18th of July. Július 18 ig lehet benyújtani módosítókat, aztán jön a nyári szünet, várom a kollégák válaszait, illetve a módosítókat, hogy kikristályosodjon a szakbizottságunk álláspontja. Köszönöm. Köszönöm szépen, Áni. És akkor most hallgassuk meg az árnyék előadónkat, Paul Rübiget. Köszönöm szépen, szeretném Ánénak megköszönni a munkát. Azt gondolom, hogy nagyon jól rámutatott a fontos dolgokra. A fenntartható fejlődési célok az egyik legalapvetőbb dolgok, sarokkövei a fejlesztési politikának éppen a, ugye az, a, az egészség, az éghajlat, az oktatás, ezek mind nagyon fontos kérdések, akkor itt az nemek közti egyenlőségi politika is fontos, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a második célt, ugye a élelmiszerbiztonság és az ellátás biztonsága, hogyha belegondolunk, hogy a fejlődő országokban milyen ö, problémát okoz az élelmiszerellátás, különösen a, a gyerekek, gyermekek tekintetében, akkor mindent meg kell tenni, hogy támogassuk a mezőgazdaságot és a fenntartható élelmiszer ellátást itt vannak lehetőségek nagyon komoly és jó megoldásokra. A víz játszik nagyon fontos szerepet, csatornázás, és ez az egész víz kérdés, a szennyvíz kezelés is. Itt különös kötelezettségeink vannak, hiszen az kórházakban a betegek 15%-a szenved a szennyezett ivóvíz következményeitől, és ez Nekünk azért is nagyon fontos, mert a megújuló erőforrások, energiaforrások állnak a középpontunk, a politikán középpontjában, és a g eknél is előkerült ez a téma, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól tükröződne és össze lehetne kapcsolni, és a jövőre nézve ez rendkívül fontos. A második dolog, amit a kohéziós alapokból Európában megtanultunk, nagyon fontos, hogy a vidéki területekkel is foglalkozzunk, tehát hogy a, olyan régiókban támogassunk kis projekteket, ahol ö, fejlődő országok és uniós országok kis vállalkozásai tanulhatnak egymástól meg kell vizsgálni, hogy egy ilyen pályázatot ott, hogy lehet fölépíteni, hogyan lehet működtetni, hogyan lehet levezényelni. A, a, az, hogy a projekt felépítése és a projekt végrehajtása nagyon fontos dolog. A nyílt pályázati kiár, kiírásoknál ezt mindig figyelembe kellene venni, hiszen ezt a bizottság felé is fontos, hiszen biztosítani kell a pályázatok minőségét azért, hogy ugye a Költségvetési Ellenőrző bizottság gitaként voltam olyan országban, ahol befektettünk, volt ott egy gyönyörű létesítmény, de hát nem működött, vagy valami, ami elengedhetetlenül szükséges lett volna, nem állt rendelkezésre, és állt a, a, a létesítmény, és az emberek itt csak szétálták a karjukat, hogy majd jön valaki Brüsszelből, azt csinál valamit. Tehát azt gondolom, hogy ez a partnerség a kis és középvállalkozások között, ez egy alapfeltétel, nagyon örülök, hogy egy nagyon jó jelentést tudunk letenni együtt az asztalra, és ez a, ami a pénzügyeket illeti, az 0,7% nagyon fontos ahhoz, hogy támogassuk ezeket az országokat, nemzetközi és globális szereplőként lépjünk fel, úgyhogy örülök a jelentésnek, és gratulálok Árnénak a munkájához. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Teokárosz asszony következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony a szót. Gyakorlatilag külön kell választani a humanitárius segélyt és a fejlesztési célokat. Fontos, hogy ezt ne keverjük össze. Van humanitárius segítségnyújtás a csomagban. Ha valamilyen sürgős ügy adódik elő, és ez a fejlesztés alfája, ommagája, akkor ezt előre kell emelni, hiszen segítünk az embereknek túlélni bizonyos eseteket, eseményeket. Ugyanakkor, ha olyan, mondjuk oktatási válságról beszélünk, ott nagyon sok lehetőség van, például a hazájukat, otthonukat elhagyó gyerekekre gondolunk, gondolunk Ugandára. Teljesen világos ennek asszony, hogy a menekültek, akik mondjuk Dél-Szudánból érkeznek, teljesen világos, hogy ők nem jártak iskolába, és az oktatás komoly probléma. Vannak olyan területek Afrikában, ahol az iskolák egyszerűen nem működnek, mert a gyerekek alultápláltak, és e, nincs megfelelő felszereltsége az iskolának. E, és itt e, nem bonyolult dolgokról beszélünk, hanem torról és papírról. Ez egy olyan terület, ahol erőfeszítést kell tenni, hogy segítsünk ezeken a gyerekeken, hogy oktatáshoz jussanak. A másik pedig az oltások kérdése. Az mind nagyon szép és jó, hogy elérhetővé tesszük ingyenesen a gyerekek számára az oltásukat, de azért ennél többre van szükség. Nem, nem elég pusztán letenni az asztalra azt az oltóanyagot. Ugye a korrupció és a bürokrácia is problémát okoz Afrikában is, amik vannak olyan helyek, ahol, ahol ö, magán ö, támogatók segítségével iskolákat építettünk, és és mondjuk ö, minden, más, minden második gyerekre jut egy WC. Hát Európában nem hiszem, hogy ez így lenne. 40-50 gyerekenként van egy ö, mellékhelység. Azt viszont tudnunk kell, hogy ha megkapjuk a pénzt, akkor fel kell ismerni a terepen, a gyakorlatban a realitásokat, és sokkal erősebb fellépésre van szükség. Hiszen jelenleg, hogyha mondjuk van egy iskolában két ezer gyerek, akkor építenek mondjuk 200 WC-t. És arról beszéltünk, hogy a GDP 0,7%-át költjük fe, fejlesztés támogatására, de vannak Európában olyan országok, ahol ez egyszerűen nem lehetséges és le vannak olyan országok, ahol biztosíthatnak oktatást fejlődő országbeli gyerekeknek, és olyan képességre, készségre tehetnének szert Európában, amivel visszatérhetnének a hazájukba, egy olyan iskoláztatással a hátuk mögött, ami hatalmas előnyt jelent. És ez nekünk nem kerülne semmibe Európában. Ezzel lehet, hogy dolgozunk iskolákban, és ez nem fogja az, az orvosi képzésünket befolyásolni, és ugyanez áll a tanárokra is. Hiszen szükség van orvosokra, szükség van ö, szülésznőkre, és ezen területek lefedésére szeretnék majd módosítókat benyújtani, de köszönöm már a munkáját. Thank you. Just remind... Köszönöm szépen. Ezért emlékeztetnék kollégákat, hogy van egy saját kezdeményezésű jelentésünk pontosan az oktatás kérdésével a fejlesztéseken belül, és erről holnap fogunk beszélni, hiszen természetesen a vészhelyzetek, oktatási vészhelyzetek az egy dolog, de úgy általában az oktatás ennek az alulfinanszírozottsága, az, hogy nagy osztályok vannak, nincsenek megfelelő létesítmények, és a háttér nem áll rendelkezésre, és egy tanár elmondja, hogy ö, egyszerűen csak fel, felvigyázta a gyerekeket, mert olyan sokan voltak, hogy nem is tudott tanítani a, a mosdókkal, hát nem tudom, hogy erre mi a válasz, ezt megbeszélhetjük majd holnap, de remélem, hogy majd a bizottság segíthet nekünk ezzel kapcsolatban. És akkor most az ALDE részéről. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is hozzászólni a megtett javaslatokhoz, amit Annelic kollega tett. Négy észrevételem van. Az első a javaslatok első pontjához kapcsolódik a hetes napirendi pontunk kapcsán, amikor arról van szó, hogy milyen 2030-ig a tartós fejlődés, fenntartható fejlődés erről. Szeretném, hogyha az Unió ezt prioritáros stratégiai elemnek tekintené. A második pont a fejlesztési alapoknak a fejlesz, felhasználása más célokra, mint a fejlesztési célok. A harmadik ponttal kapcsolatban, ahol az Árna azt mondja, hogy a számításból hagyjuk ki az adományozó országoknak a költségeit. Ez engem őszintén szóval nem zavar, nem tudom, hogy most az adminisztratív költségekről van ez szó, ha különbséget tesz az adminisztratív költségek és azon költségek között, amelyek az adományozó országokban keletkeznek, mint például az ösztöndíj biztosítása, vagy a cserék biztosítása, vagy a szakértők képzésének a szintre hozása. Ezek nálunk olyan pénzek, amik nálunk e, kerülnek elköltésre, de fejlesztési célokat szolgálnak. Tehát szerintem a az erőfeszítésnek a minősége az, ami igazán számít, és sokkal kevésbé az, hogy hol kerül ez kifizetésre ami a menekültek fogadását illeti, ezekkel kapcsolatban egy más ötletem van. Vannak más országok, akik fejlődési költségként tüntetik fel, mások viszont nem. De mégiscsak jó lenne, hogyha a Brexit utáni, a post brexit kapcsolatban is tennénk egy megjegyzést. Ez lesz az első olyan év, amikor az Egyesült Királyság nem lesz teljes jogú tag, és annak alapján, amit itt szakbizottságunkban megvitattunk, nyilvánvalóan, hogy azért ennek ellen ellenére az Egyesült Királysággal a lehető legszorosabb kapcsolatokat kellene fenntartani, meg kellene erősíteni azt a munkát, amit Liz kollégánk végzett. Köszönöm. El... Köszönöm, szépen. szépen bizonyos témákról beszélünk, és nem az egész költségvetésről, nem erről a bizonyos 0,7%-ról, és ezt beemeljük, elfogadjuk. Tehát itt most nem az tagol tagállami költségvetésekről van szó, hanem az uniósról, és ez ugye egy politikai kérdés. Heidi Hautól a következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amit hallottam az előadótól, illetve a többi frakciótól, azt gondolom, hogy ez nagyon jó irányba haladunk Pozitív dolgokkal szeretném kezdeni. Azt látom, hogy genderanalízist most már rendszeresen fogunk végezni, minden külügyi akció és kétoldalú program területén. Ez teljesen világos, hogy egy politikai elkötelezettséget mutat ennek az elvnek a keresztülvitele és felvállása, hogy ez jó vagy rossz, a, a humanitárius segély az nő, hiszen az elvárás az, arra számítunk, hogy egyre több humanitárius válsággal kell megküzdenünk, de ha az a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról beszélünk, akkor nagyon kritikus értékelést látunk. Valóban a bizottság figyelembe veszi a 2030-as agendát, amikor megmagyarázza, hogy melyik ilyen fejlesztési cél járul hozzá a céljaikhoz. De itt nem látok paradigmaváltást a, abban a tekintetben, hogy ezek hogyan, ezek a célokat hogyan veszik figyelembe. És azt gondolom, hogy itt keményen kell majd dolgoznunk, hogy meggyőzzük a bizottságot, hogy javítson ezen. És itt nem csak a DigiDevkorról beszélünk, hanem az egész bizottságra gondolok, hogy itt jobban is teljesíthetnének, és ezt elég, amilyen hamar lehet, el kell kezdeni. Azt aztán 19 milliárd kifizetési margint látok, ami azt jelenti, hogy 19 a többet költhetünk, de azt javasolja a bizottság, hogy ezt ne tegyük, mi megkérdezzük meg azt, hogy miért ne. Hogyha a költségvetési sorokat nézzük, a földrajzi programok nem nagyon változnak, kivétel talán Latin Amerika, ahol ez 3,6%-kal nő, 11,5%-kal Afrikával, 133%-kal nő a közel-kelet, és akkor az jó lenne hallani a bizottság részéről, hogy ez miért van így. Azt értjük, hogy vannak e, párhuzamosan zajló válságok, de a 133 os növekedés az azért, arra még nem volt példa. A bizottság által javasolt összeg, hogy ez itt most millió, millió, igen, Irak, Irán és Jemen számára, de azt nem tudjuk, hogy ez a további 88 millió, ez mire, mire szánják ezt a pénzt. Azt hiszem, hogy arra kell koncentrálni, hogy ezeket a fenntartható fejlődési célokat beintegráljuk ezekbe a programokba, hiszen, hiszen komoly kihívásokkal kell megküzdeni ez a 0,7%-os célt, ez egy közös hozzájárulás a tagállamok és az unió részéről, Elnök, köszönöm szépen. Nem látom, hogy más kérni a szót. Voltak itt a bizottság felé kérdések, hogy esetleg a DJ Echo, hogy az oktatási vészhelyzetekre szánt pénzt, azt hiszem, hogy ez 8%-kal nőtt, és voltak a földrajzi növekedésekkel, oszlásokkal kapcsolatban kérdések. Úgyhogy Eh, Arne, a végén fogom megadni neked a szót, de most először a, a bizottságot. Vagy szeretném most kérdezni valamit? Nem, jó, akkor majd a végén visszadom neked a szót, miután a bizottság is hozzászólt. Daniele D'Amico neve szerepel nekem, itt stimmel ez? Igen, bologatnak. Nagyszerű. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát ön a digi DigiDevCode képviseli, igen. Jó, akkor jó nevet kaptam, köszönöm szépen. Természetesen ö, alaposan megvizsgáltuk az előadó által felvetett kérdést. És ez általános észrevétel, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy tiszteletben tartsuk a kitűzött prioritásokat, amelyet ezen eszköz létrehozásakor letett, ki, kijelöltek, és ezeket a prioritásokat tükrözik a korábbi hozzászólások is, és ebből kiindulva meg tudom erősíteni, hogy, hogy legalábbis megpróbáljuk az önök prioritását tükröztetni az éghajlatváltozás, az oktatás, fenntartható mezőgazdaság, ivóvíz, szennyvíz, csatornázottság, stb. tekintetében, és nem utoljára emlékszem, hogy ugye végső de sorban, de utoljára, utolsó sorban a gender politika ö, szükséges, hogy legyenek ö, ellenőrző monitoring eszközök, amelyek a végrehajtást ellenőrzik, és ez be van építve minden programba. Megerősíthetem, hogy ez valóban a mi figyelmünk középpontjában van, akkor, amikor ezeket a programokat megtervezzük hagyományosan, a tevékenységeinkben ezek megjelennek, legyen az globális nemzetközi, tehát hogyha mondjuk nem DCI eszközt használjuk, vagy például gondoljunk az, az oltásokra. Az oktatás területén nagyon sok minden zajlik, azért, hogy egyéb kezdeményezéseket azonosítsunk. Úgyhogy továbbra is keményen dolgozunk azon, hogy az önök prioritásai tükr megjelenjenek ezekben a programokban, és ez van a tevékenységeink középpontjában is. A DCI e pénzek felhasználásában ugye jogilag, jogi kötelezettségeinknek is eleget teszünk, tehát itt van azért egy jogalap, tehát mondhatjuk, hogy 130%-kal növelünk valamit, és mindent megteszünk azért, hogy önöket támogassuk, és önöket is arra kérjük, hogy támogassanak minket. Ami a konkrét kérdéseket illeti a számokkal kapcsolatban a 2019-es költségvetésben, igen, valóban igaz, amit említettek, hogy meredeken megugrottak a közel-keletre szánt pértek, pénzek, 133%-ot említett a kolléga, nagyon helyesen, és ez annak a következménye, hogy javasoltuk, hogy ne legyen földrajzi alapon tartott tartalék a DCI eszközben, tehát ez a félidős értékelésnek eredm- az eredménye a különböző országokban folyó programokból, és e-, ez nagyon fontos, hogy a közel-keletre szánt pénzek, Irak, Irán, Jemenről beszélünk, itt lehet részletekbe menni, hogy milyennek a költsége, de tudjuk jól, hogy a DCI támogatásban részesülő országok közül ez az a régió, amelyik, ahol a legtöbb ö, nehéz, súlyos helyzet van, és ez az oka annak, hogy miért döntöttünk úgy, hogy ezt a költségvetési tételt erősítsük meg a tartalék felhasználásával. Természetesen további adatokkal és részletekkel is számol, szá, szolgálhatok, de úgy általában azt tudom mondani, hogy a rendelkezésre álló tartalékot azért használtuk fel, hogy ezt a költségvetésnek ezt a részét erősítsük meg. És akkor itt ö, ö, be is zárnám a hozzászólásomat, nem tudom, hogy esetleg még a kollégák szeretnének-e egy más főigazgatóság részéről hozzászólni, de részemről ennyit köszönöm. Yeah, I mean just on, on, on, um... Az utolsó ponttal kapcsolatban a közel-kelettel, ez tulajdonképpen DCI finanszírozás van, nem tudom, hogy hogyan lehet ezt egy olyan országban megoldani, mint Jemen. Válasz természetesen a DCI-ra a fejlesztési kérdésekkel összefüggésben fogunk költeni, és nem akarjuk meghaladni az adott eszköz kereteit de úgy gondolom, hogy erre majd visszatérhetünk, ennek a részleteire, amik eh, belekerülnek ebbe a, a pénzalapokba. De természetesen arra kell koncentrálni, amit meg lehet tenni az eszközzel, és a fő célok mentén, illetve a fejlesztési célkitűzéseikkel. Nem arról van szó, hogy csináljunk más dolgokat, amik inkább egyéb eszközökhöz vagy más prioritásokhoz kapcsolódnak elnök asszony. Igen, de hát nem tudunk Jemenbe sürgősségi segítséget nyújtani de hát most itt nem lesz mondok túl sok részletet megvitatni, de majd ha a kollega erről nyilván még tud beszélni, hogy hová kerül a pénz, és mert azért komoly emelkedés volt más afrikai összegekhez képest például, ahol nagyon sokszor felvetődik, hogy nincs elég erőforrás Afrikába, de talán majd megkapjuk ezt az információt részletesebben hogy a, fontos ezt megtudni, hogy a ö, tagok pontosan tudják. Eko, Digi Eco, Caralon Perez úr következik. Köszönöm szépen. Először is a DG Echo szeretne köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a támogatásáért, illetve hogy a 2019-es költségvetés kidolgozásában részt vett. Állandóan növekvő igények vannak, különösen a humanitárius területen, és ez mutatja, hogy az Európai Unió humanitárius adományozó és fontos a semlegesség, humanitás kérdése, függetlenség tovább. A költségvetés tervezete 2019-re 1,6 milliót irányoz elő humanitárius terekre, ebből 50 milliót a katasztrófákra. Földrajzi eh, prioritásként a közel, eh, kelet és a szomszédos országok eh, jönnek elsősorban szóba, amelyekre kihat a szírválság, például Lima, Libanon, Jemen és Palesztina. További földrajzi prioritás Afrikában van, különösen a Száhelövezet, övezetben, Afrika szarva és a nagy tavak régiója más országok és régiók is szerepelnek, Afganisztán, Líbia és a rohingyák válsága. Nagyon fontosnak tartjuk az oktatást is a sürgősségi helyzetekben. Itten 10%-át szánjuk erre a teljes költségvetésnek azt reméljük, hogy így módon egy erős üzenetet tudunk közvetíteni a humanitárius adományozóknak, és a, hogy az Európai Unió az elsődleges adományozó ezen a területen. Elnök, köszönöm szépen! A, az oktatási sürgősség az most 10%-ot képvisel. Most a külszolgálatnak adnám meg a szót Erik Duzsuának. Semmi hozzátenni valója? Jó. Anni szeretne visszatérni bármire is. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a kollégáknak, akik még tovább fejtegették itt a tartalmat, többek között Rubik kollega és Hatala is, akik vannak itt még olyan, olyan hiányzó megfogalmazások, amiket ha megpróbáljuk ezt az eszicsit is eh, kibontakoztatni, az mindenképpen nagyon sokat segítene, hogyha világosá válna, hogy nem csak egyetlen egy módja eh, van a hogy hogyan eh, csináljuk a dolgokat. Az oktatási rész tekintve, amit említett Linda, ez majd holnap kerül megvitatásra. Szeretnék csak arra rámutatni, hogy az oktatás, a válsághelyzetben az oktatás, a humanitárius segély és a nőkkel való foglalkozás, ezeket össze kellene kapcsolni, és kulcsfontosságú elemnek tekinteni, amit az Unió erősíteni kíván ugyancsak ennek része a 3A az amerikai stratégiának a kérdése is felvetődnek. Szeretnék visszatérni természetesen a nem fejlesztési segély, hanem a humanitárius segély kérdésre. A humanitárius segély az egy másik dolog, de kettőt össze kell kapcsolni, és ugyanakkor világossá tenni, hogy melyik melyik. A részleteket illetően a szomszédsági helyzeteket is figyelembe kell venni. Nem szabad, hogy Afrikát eh, lehagyjuk a listának a végére, vagy a lista végére tegyük, és más eh, költségvetési sorokat is érinthet, például a DG NIRT, eh, tehát fontos lenne még egy nyitott kérdést is tisztázni, és köszönöm, hogy a Brexit kérdését is felvetették. mert hát a Brexit-tel Nagy-Britannia az egyik olyan ország, amelyik 0,7% összeget jelent, tehát ezt is felvetettük és meg is fogalmaztuk, de az is lehet, hogy itt egy félreértés van, mert és lehetnek más vélemények, a menekültek költsége Németországban érvként használták fel, de szerintem ezeket külön kell kezelni. Mert ugye van egy része a kérdésnek, ami nemzeti szintű, és nem arról vitatkozunk most, hogy ez elfogadható-e vagy sem, mert nem segít, hogyha az összegeket elköltjük, ugyan viszont a fejlődési, fejlesztési területen nem teszünk semmit. Például az Afrika alapnál is már volt ilyen értelmű vitánk. Tehát fontos lefolytatni ezeket a vitákat a tagállamokkal is, hogy amikor a költségvetési sorokat kialakítják, hogy fontos a tagállamok részéről is legyen fejlesztési összeg, ez fontos tisztázni, és 0,7%-ról volt szó a legutóbbi állásfoglalásban, állandóan ez a szám köszön vissza. Ez fontos az uniónak. Részemről ezek a felvetések, és várom a módosító indítványokat, Szerintem egy határozott jelzést tudunk adni az szg ről és hogy mik a számunkra fontos pontok, és az unión belüli vitát is tudjuk ezzel élénkíteni. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Elnézést, én elfelejtettem megemlíteni valamit. Már észrevettük a strukturális párbeszéd során, a középtávú felülvizsgálat esetében, vagy több esetben a külszolgálati biztonsági képviselőkkel beszéltünk arról, hogy mi a differenciálásnak az alapja. Eléggé homályos válaszokat kaptunk, de amikor Strasbourgban volt a vita, Mogherini asszonyról, Micsar úrral, akkor nyilvánvalóvá vált, hogy ezt az elvet ma már nem alkalmazzák. Szerintem ezt világosan ki kell mondani, lévén, hogy a költségvetésről van szó, mégis csak tisztán kellene látni, hogy milyen elvek irányítják a költségvetési politikát. Hogyha vannak olyan elvek, amiért annak idejében megküzdöttünk, és ma már nem kívánják alkalmazni, akkor ezt világosan ki kell mondani. Nem lehet az, hogy ha el akarjuk érni a fenntartható fejlődési célokat, azok a szegények, akik feltörekvő országokban élnek, olyan országokban, amelyeket a differenciálás jegyében levettek a támogatási listáról, akkor ezt is világosan ki kell mondani, és meg kell azt is magyarázni, hogy ez a változás hogyan fog végbe menni, és majd természetesen e, meglátjuk a költségvetési számokban, de jó lenne, hogyha erre magyarázatot adnánk, mert azért e, mégiscsak van egy kellemetlen rossz érzés, mert a két intézmény, a bizottsággal egyrészt viszi a külszolgálati tevékenységet, és ugyanakkor más elvek alap mentén, mint mi. Az egyik válasz az az volt, hogy azok a közép-jövedelmi országok, amelyek konfliktusban kerültek tönkretételre, illetve vannak olyan közép-pers jövedelmi országok, amelyek közben háború vagy konfliktus áldozatai lettek, Nyilvánvaló, hogy a, a biztonság és a migráció is rányomja a súlyát a költségvetésre, tehát nem szabad, hogy a fejlesztési pénzekből vegyünk el azért, hogy más területekre költsünk. Érdeklődéssel hallgattam, amikor a bizottság említette a fontos, hogy kiemelt tevékenységeket, és nyilvánvaló, hogy a humanitárius segély ezt is említették, hogy az egyik elem, hogy hogy a rohingya válságot is megoldjuk, vagy segítsünk. Tudomásom szerint körülbelül 60 ezer nő szült azért, mert tömeges megerőszakolást hajtottak végre Miamárban. Nem tudom, hogy a bizottság mennyire követi nyomon ezt az ügyet, mert ez egy egyszerűen a szexuális erőszak példátlan esetét testesíti meg. Megkért teszhetjük majd az osztrák miniszterasszonyt is, aki nem tudom, hogy esetleg éten tudnak-e a DG Ecoból, hogy van-e valamilyen külön program a rohingyák elleni szexuális erőszakkal. Válasz, nem, de majd visszatérhetünk erre a kérdésre. Megkérdezhetjük a tanácsot is majd 11-kor. Jó, köszönöm szépen kollégák, fontos kérdések ezek, majd megnézzük, hogy hova kerül a pénz, és az új eszközök is fontosak. Július 18-a a módosítók határideje, tehát jövő hét. Köszönöm, és köszönöm a bizottság tisztviselőjének is. És... Köszönöm szépen, akkor most rátérhetünk a nyolcas napi rendi pontra, az új élelmezés és táplálkozás biztonsági szövetség tanulságai. Mária Pajbok készítette ezt már két évvel ezelőtt, az idő nagyon gyorsan tellik. Az új élelmezés biztonsági kérdésekről volt szó, és eh, nézték azt is, hogy az a mezőgazdaság élelmezési szektorba az új amerikai elnökség hogyan kíván befektetni, és mink kockázatai vannak, illetve hogy mi is történt az elmúlt két évben. Majd erről hallunk, és utána néhány szakértőt is meghallgatunk a témában. Az Afrikai Unió részéről van itt egy vendégünk, az Action contre la faim, tehát az éhség elleni fellépés szervezete, majd bemutatom őket. Be akarja mutatni Mária, hogy most milyen kérdéssel is foglalkozunk, és miért foglalkozunk ezzel? Néhány percben csak a fő kérdéseket. Igen, köszönöm szépen, Linda. Miért beszélünk erről a kérdésről? Egyszerűen szívügyem az, hogy Afrikában a mezőgazdaságot, illetve a kevésbé fejlett országokban egy kicsit előre tudjuk hozni. Itt nem vagyok ö, ö, a reform ellen, sőt, ö, személy szerint nekem abszolút prioritás, hogyha szegénység ellen akarunk harcolni, hogyha az éhezés akar, ellen akarunk harcolni, akkor ez a mezőgazdasággal kezdődik a gazdálkodóknál. És és a befektetéséknél nem csak az a lényeg, hogy kellő forrás álljon rendelkezésre, hanem hogy ezeket célzottan használjuk fel jó projektek keretében, hogy a kis gazdálkodókat tudjuk segíteni vidéki területeken, például a, szubszaharai Afrika, a 70% az embereknek mezőgazdaságból él, és itt kellene ezeket a pénzeket felhasználni ez az új szövetség volt az új, az oka annak, hogy miért gondoltam úgy, hogy ez a jelentés már nem tölti be a szerepét, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy minden megy a maga útján szokás szerint, hiszen fontos beszélnünk a környezeti kérdésekről, az éghajlatváltozásról, és szükséges az, hogy a 2030, az Agenda 2030-at is figyelembe vegyük, hiszen méreható reformra van szükség a mezőgazdaságban. Az FAO-ban is voltam korábban, az agrárökológiai módszerekkel foglalkoztunk, és volt egy nemzetközi konferencia, ahol világszerte érkeztek szakértők. Elmúlt hétvégén Krétán voltam, ahol tudósok találkoztak, hogy milyen mezőgazdasági szántóföldi módszerekkel lehet e- elérni azt a változást, amire szükségünk van. Biztos, hogy van sok megoldás, amit felhasználhatunk az újraprogramozásnál, és fontos, hogy jobban adjuk ki a pénzt célzottabban, mert nem lesz belőle több, hanem pontosabban és okosabban, célzottabban kell felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, és várakozással tekintek a vita elébe. Köszönöm szépen. Um, thank you. Well, our first contribution is going to come by... Köszönöm szépen. Az első felszólalást Skype-on fogjuk meghallgatni. Ezt nem fogják tolmácsolni a tolmácsok, angolul hallgathatjuk meg. Örülök, hogy itt vannak körünkben. Uzman Badján úr, az Afrika International Food Policy Research Institute eh, elnevezésű intézet vezetője. Az Afrikai Unió értékelő jelentését fogja ismertetni, létrejött a kapcsolat, eh, a tolmácsok ismétlik, hogy sajnos az, a kapcsolat minősége miatt ez tolmácsolhatatlan lesz. Angolul fog eh, beszélni az úriember.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 Mindig veszélyes, amikor ezek a nagy adományozói konferenciák konnak kötelezettségvállalások megtörténnek, és a tervek nem, meg, nem eléggé ambiciózusak. Valentánosan az éjség elleni, éhezés elleni akció elnevezésű csoport vezetője Franciaországban. Recharge, je suis chargé de plaidoyer sécurité alimentaire et moyen d'existence euh, pour Action contre la faim. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan szeretnék csak hangsúlyozni a civil társadalomnak és a termelői szervezeteknek az álláspontját ehhez az új szövetséggel kapcsolatban. Mindenek előtt szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2012-ben indult a Nazan, amelyik egy olyan kezdeményezés volt, amelyet nagyon üdvözöltek, mert véget vetett a 30 éves prioritás nélküli és táplálkozási kérdések nélküli fejlesztéseknek. Tehát ez egy átgondolását jelentette a táplálkozási kérdéseknek, tehát ez egy nagyon jó kezdeményezésként indult. Ugyanakkor mind formában, tartalomban és a megvalósítási módozatokban ez a kezdeményezés számos kritikát kapott, és sajnos számos hibával is rendelkezett, amelyek szerintem e, jelentősen korlátozták a hatását. Gyorsan összefoglaltam a három fő pontot, amelyek e, ben egyetértek, mint egy száz civil szervezet és afrikai termelői szervezet is. Az első kritika, ami elhangzott már 2012-es indulásától, ez az inkluzív jellege. Tehát egy olyan kezdeményezés, ami az alultápláltság és ellen küzd, de az termelői szervezetek, a civil társadalom, amely a táplálkozási oktatási kérdésekkel foglalkoznak, azokkal nem konzultáltak, illetve nem vonták őket be a folyamatok kifejlesztésébe. Az egyik ilyen volt például az a nyílt levél, amit a Európának a szervezetének az elnöke, amelyik a nyugat-afrikai összes termelői szervezetet fogja össze, és abban elmagyaráztak egy nyílt levélben, tehát mindenki megérti, hogy 60%-a a nyugati afrikai aktív lakosságnak 60%-a a mezőgazdaságban dolgozik. Következésképpen mégiscsak ők a legnagyobb magánberuházók a szubszaharai mezőgazdaságban, és meglepő, hogy egy kezdeményezés, amivel a magánberuházásokat akarják segíteni az éhínség és a mezőgazdasági termelés érdekében, nem kérdezték meg. A második kritika, amit szeretnék megemlíteni, ez inkább a megvalósítást illeti. Amikor megnézzük a NASA-nak az ország kereteket, akkor általában olyan igényekre épülnek, amelyek nem a kis mezőgazdászoknak, a családi gazdálkodónak az igényei. Nagyon sok esetben a fő kritikák, amelyeket hangot adnak a nemzeti szervezetek és a szervezetek, ezek az, hogy a stratégiai keret a legnagyobb nemzeti vállalkozások érdekében kerültek megfogalkozásra, illetve a nagy nemzetközi élelmiszeripari vállalatok érdekében. Ez azt jelenti, hogy a stratégiai keretek, amelyek irányították a NASA-nak a megvalósítását nemzeti szinten, azok nem vették figyelembe ezeknek a kistermelőknek a valós igényeit. Szerintem ennek a ö, figyelembe nem vétele az igényeknek az az, hogy ezek a kistermelők nem voltak jelen ö, kezdettől fogva. Ö, miután nem voltak benne az irányító velük nem konzultáltak, nem tudták igazán befolyásolni a folyamatokat, és a hangjukat sem tudták hallatni. De ez mégiscsak felvetődik a kérdés, hogy eh, kinek kellett, hogy eh, kedvezzen ez a eh, szövetség. Azok, az 50%-a azoknak, akik bizonytalanságban élnek a szubszaharai jövezetben, azok mezőgazdászok, és őket nem vonták be ebbe a stratégiai fejlesztésbe. Kik voltak a fő kedvezményezettek? Ezt nagyon sokan felteszik, ezt a kérdést a ROPA nevén is, amelyik a nyugat-afrikai termelészetet, de különböző nemzeti szinteken is. Harmadik kritika, ami az utolsó kritika részemről, és majd erről még beszélhetünk, ez pedig a valós hatása ennek az új élelmiszerbiztonsági szövetségnek, és a, az alultápláltság elleni küzdelemben. Ezt nem lehet a hatást igazán mérni jelenleg, és nem is mérik, mert egyszerűen nincsenek megfelelő mutatók. Nagyon általános mutatók vannak, amelyek nem kellően pontosak, és nem igazán hatásmutatók különböző okai vannak ennek. Egyes esetekben azért, mert én annak idején nem vettem részt ezekben a vitákban, de egyes esetekben azt mondták, hogy ezek a hatás mutatók a projekteknél vagy a beruházásoknál ugyan úgy ítélték meg, hogy ezek túlzottan szigorúak, és ettől a magánbefektetők megriadnak ami pedig a felvetődött tehát a mutatók kérdése, de az is, hogy a a NASA-nak a kifejlődése, hogy magánberuházásokat vonzanak, ezzel a termelést növelik, tehát az alultápláltság és az élelmiszer bizonytalanság csökkenni fog. Ez sajnos egy nagyon leegyszerűsített megközelítés megközelítési mód az élelmiszerbiztonság, az alultápláltság és közötti kapcsolat tekintetében. Ezeknek különböző strukturális ok, mi okai vannak, többek között a hozzáférés, az igazságosság, a szegénység kérdései, amelyekkel viszont nem foglalkoztak az új szövetség keretein belül. van egy a valóság megértésének a kérdése is felvetődik, hogyha a termelésre szűkítjük le ezt a kérdést és az élelmiszerbiztonságot, akkor nem foglalkozunk a hozzáférési, hozzájutási kérdésekkel. Ez jelenti a fizikai, földrajzi hozzáférést és a pénzügyi hozzáférést is. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért abban, hogyha megnézzük a demográfiai fejlődést, hogy növelni kell a termelést. Kérdés, hogy hogyan és végezetül az egyik ok, amit általában a civil társadalom szokott megfogalmazni, többek között az Action Control FM, az pedig a mezőgazdasági modell, amelyet próbálnak terjeszteni. A legnagyobb esetek, legtöbb esetben nem fenntartható mezőgazdasági modellről van szó, hanem és, és nem olyanról, ami megfelelne a lakosság igényeinek, a klimatikus változásoknak, helyi szinten. A klímaváltozás 1,5% a szubszaharai övezetben 2050-ig, ami kétszer akkora emelkedés jelent, mint ami majd Európában várható. Tehát hat évvel azután, hogy 2012-ben elindult ez az összefogás, nem sikerült mérni az alultápláltságra gyakorolt hatást és a mezőgazdasági tevékenységet. Voltak projektek, amelyeket a kis gazdálkodókra irányítottak, aminek volt hatása a piacokra, de legalább ennyire fontos lenne olyan projekteknek a megvalósítása, például Nigériában, vagy Burkina Faso-ban, vagy vannak bizonyos helyek, ahol végezetül a gazdálkodóknak a jövedelme csökkent, annak ellenére, hogy különböző projekteket valósítottak meg. Tehát ez volt a három fő aggodalom, vagy a fő három kritika, amelyet megfogalmaztak a civil társadalom szereplőjét. Körülbelül 100 NGO beszélt ezekről, és ez több mint hat éve, hét vagy nyolc esettanulmány is ezt támasztja alá. Malawi, Elefántcsontpart, Burkina Faso, Szenegálban készültek ilyen tanulmányok. De a kutatási eredmények is ezt mutatják, és ezt találjuk a négy esettanulmánynak az ajánlásaiban is, amit egyébként a korábbi jelentésünkben megemlítettünk. Még két percet kérnék az egyik esettanulmány tanulmányról, amit Franciaország végzett Burkina Faszóban, és ahol pontonként végigveszik az elhangzott pontokat, a mezőgazdasági modellt, a magánszektort és az irányítási kérdéseket is. És február évében van. Éppen ezért döntött úgy Franciaország, hogy a Nazánból kilép. Ez egy unilaterális fellépés volt, de azért, mert a finanszírozási modell és a célok nem feleltek meg az éhezés elleni küzdelem céljainak és fellépésének. És egy felhívással vagy ajánlással szeretném zárni, hogy az Európai Unió a az, é, a, az Élelmiszerbiztonságért Szövetségben élen járt, az elefántcsontban, és amikor az uniónak az egyik tagja a Názánból kilépik, három tagállam pedig hatástanulmányokat végeztek, amelyik azt mutatja, hogy tulajdonképpen nincsen igazán hatása a táplálkozásra és az élelmiszerbiztonságra. Ideje lenne, hogy az Európai Unió készítsen egy független tanulmányt arról, hogy a Názánnak milyen hatása volt az, az elefántcsontparton az élelmiszerbiztonságra. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Kedves kollégák, most már szaladunk ki az időből, mert az osztrák miniszter mindjárt itt van. De ellentmondásos dolgokat hallottunk. A franciák kiléptek, mert nem tartották kielégítőnek, a, ugyanakkor az Afrikai Unió pedig, egy, vagy azok közül néhányan pedig sikertörténetnek tekintik. Nyilván lehetnek kérdések is, és a bizottság részéről mit csinúr van itt? Igen. Mm, megmondom őszintén, hogy engem az érdekelne az értékelők részéről, hogy megvizsgálták azt, hogy hogyan alakul az Agenda 2030 végrehajtása, hogy ezek a kis gazdálkozók, gazdálkodók akikről beszéltünk, ezzel kapcsolatban ö, utalnék arra, amit mondott, hogy sokan közülük ö, nem is kerültek be a programba. És hogy az értékelésnél a biodiverzitásra is ügyeltek-e, vagy a földhoz való hozzáférést is vizsgálták-e a helyi gazdálkodók esetében, és két kérdésem van a bizottság felé. Milyen következtetést von le a bizottság ebből az értékelésből, különös tekintettel ezzel az agrár befek, beruházási ablakra, hogy ezzel az új ablakban mit lehetne jobban tenni, mint korábban, és hogy az EU az ágazati párbeszédben a partner országokkal alternatív agrármódszereket is ajánl-e? És hogy az agrárökológiával is foglalkozik-e a bizottság? Nagyon örülnék, hogyha ezen a területen többet tudnánk tenni, az FAO-hoz csatlakoznék itt, hiszen az agrárökológia területén nagyon fontos szerepet játszik. Ennyi köszönöm. Maria, you're right. I mean, the commission, how is that the... Valóban igaza van. A fenntartható feledési testületről beszéltünk tegnap. A kötelezettségvállalások közül a mezőgazdaság az egyik nagy ablak, Remélhetőleg ez az Európai Unió számára a jövőben is prioritás lesz. A bizottságot hallgassuk meg, hogyan értékelik ezeket az új sorokat, a befektetés például. Látjuk, hogy Franciaország elégedetlen volt, és miért volt elégedetlen Mici úr? Köszönöm. Üdvözlök mindenkit. Nagyon fontos téma ez, amikor is a magánszektorbeli befelelős befektetésekről beszélünk a mezőgazdaságban. Az új szövetség a K8 által indított projekt volt hat évvel ezelőtt, és ennek az volt az oka, hogy nagyon alacsony szintű volt a befektetés. 2007-8-ban volt ez, a válság kezdetén. Lakvila ott volt, a GAPS, ami az globális mezőgazdasági és élelmiszerellátási program a Világbank részéről, akkor nagy volt a lendület. Hallottuk, hogy a franciák egyoldalulag miért is léptek ki az új szövetségből. Mi óvatosabbak vagyunk, tudatába vagyunk annak, hogy a, például az új szövetség weboldalán is látható, hogy kómába esett ez a szövetség, három-négy éve nincs mozgás a weboldalon sem. Értékeléseket lehet végezni, hallottuk az EFPRI-től ma délelőtt, hogy milyen elemzést végeznek az élelmiszerrendszerekkel kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy a kizárólag magánszektorbeli megközelítéstől el kell mozdulni az átláthatóság, a befogadás, a biodiverzitás, az eh, táplálkozási szokások eh, értékelése felé. Az eredmények meglehetősen vegyesek. Ezt a megközelítést követjük, mert erős a portfóliónk, a mezőgazdaság, az élelmiszerellátás és táplálkozás tekintetében 2020-ig 8 milliárdnál is több az erre fordítható forrás, és új megközelítésben kezeljük a magánszektort, nem feltétlenül a G8-on vagy az új szövetségen belül, bár van egy elszámoltathatósági eljárás a G7-G8-on belül, amit nyomon követünk. Hajbus asszony két kérdést is feltett az EIP és az alternatív rendszerek vonatkozásában. Először is még mindig nagy az ellenállás, vagy legalábbis nem túl nagy a lelkesedés az olyan befektetések irányában, amelyek a mezőgazdaságot vagy az élelmiszeripart célozzák. A digitalizáció, városépítés és technológiai modernizáció vonzóbb célpont a befektetéseknek. Meg kell értenünk, hogy ez miért van és mit lehet tenni az elmúlt hónapokban. Különböző kezdeményezéseket vizsgáltunk, ahol is azokkal a problémákkal foglalkozunk, amelyekről ma is szó volt. Egy alapot finanszírozunk 20 millióval, a cofidis és más szereplőkkel, mikrohiteleket nyújtunk a mezőgazdaságban, ahol az egyébként a FAO is technikai segítséget nyújt, a 20 ezer és 1 millió euró közötti támogatásokat vizsgáljuk e tekintetben, erről sokszor megfeledkeznek. Az FMO és EDF fájlokban 29 millióról beszélünk, a KFW-nél pedig 30 millióról. 134 milliós portfóliónk van, amelynek a feladata a nyomonkövetés és az értékelés. Nagyon nehéz nyomon követni a, azt, hogy ott a terepen milyen hatást gyakorolnak ezek a támogatások. Az Acrocology csak egy a sok projekt közül. Since the, um, uh, the G7 process. A G7-es eljáráson belül fel kell ismernünk, hogy a magánszektornak mi a szerepe, olyan élelmiszer rendszerekben, amelyek a reform folyamatnak részesei, az EIP-t is ebben felhasználhatjuk, és a szabályozási környezetet. Meg kell találnunk a, a szabályozási környezet forrását. Nem csak az európai befektetésekről beszélek, hanem a befektetésekről általában, a fenntartható Afrika folyamat, az Afrika vidéki task force és ezzel foglalkozik, hogy az európai vállalkozásokat hogyan lehet jobban bevonni ebbe a munkába, hogy szociális környezeti modellt hozzanak létre, amely benchmark lehetne más modellek számára, például a kínai vagy más modellek számára lehetne minta, amelyek nem a legjobbak a kis befogadó mezőgazdasági rendszerek számára, illetve a magánbefektetésekre is kiterjedne egy ilyen modell, a mezőgazdasági fejlesztési kutatásra is kiterjedne ezt. A mezőgazdasági kutatásba, fejlesztési kutatásba többet kell fektetnünk, mezőgazdaság, erdészet, biodiverzitás, beépített rendszerek, ezek a legfontosabb témák, mert eh, ezeknek kihatása van aztán a táplálkozási szokások sokszínűségére is. Washingtonban és néhány nappal ezelőtt pontosan erről beszéltünk, hogy eh, az élelmiszeripari megközelítést a fejlődő országokban hogyan tudjuk úgy irányítani, hogy az ország felelősséget vállaljon ezért, de még ennél is fontosabb, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok a mezőgazdaságot, a mezőgazdasági vállalkozásokat magasabban kell elhelyeznünk a napirenden, és új irányítási rendszerre is szükség van. A római ügynökségek és az Élelmiszerbiztonsági Bizottság szerepet kap, de nem úgy, mint az eddigiekben, mert tudjuk, hogy a következő évtizedben amilyen élelmiszerrendszereket szerelnénk, hogy a két, szeretnénk, hogy a 2030-as napirend is teljesüljön, azok teljesen másmilyenek lesznek, mint a jelenlegiek. Ez az a fajta stratégiai eszmecsere, amit a stratégiai testületben kellene lefolytani a fenntartató fejlődési alapon belül. Nem tudom, hogy mi készen állunk az ilyen stratégiai egyeztetésekre, hogy az élelmiszer ellátási lánc hogyan működik. Varian úr, kérem röviden válaszoljon a kérdésekre, kezd fogni az időnk, úgyhogy ha röviden tudna válaszolni, azt megköszönjük, egy-két percet tudok adni. <laughs> Thank you. Thank you. All I would like to say is that uh, being a new initiative, uh, we couldn't expect any new alliance to be perfect.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 és a konzultációt a termelői szervezetekkel. Én csak a burkinai tanulmányok módszertanát ismerem, ezt a francia kormány végezte el. A termelői szervezetek eh, mindig konzultáltak eh, az új szövetség kihatásával kapcsolatosan. A Sziraz elnevezésű kutatóintézet végezte ezt a vizsgálatot szigorú módszertan alapján, minden szereplőt próbáltak kikérdezni. Köszönöm, ezt le kell zárnunk ezt a témát. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy olyan messziről velünk volt ma délelőtt. Hálásak vagyunk a segítségéért, Brosá úr önnek is, és Mici úr önnek is a bizottságtól nyomon követjük ezt a témát, és hogyha új eszközökbe fektetünk, akkor mindig figyelemmel kell lennünk ezekre a szempontokra, hogy nem csak a konferenciákra van szükség, hanem tervezésre, gondolkodásra a, a költés előtt. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. And we're expecting the presidency, we're just going to check if they're there. Nem sokára megérkezik az osztrák elnökség képviselője, megnézzük, hogy itt van-e már. Okay, colleagues, we, if everyone could take their seats now, because we have. Kedves kollégák, kérem, hogy foglalják el a helyeiket, hiszen nagyon fontos uh, vendégünk van az soros elnökség képviseletében. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy üljön le. Uh, szeretettel üdvözlöm uh, uh Karin Kneisol asszonyt. Igen, hát ugye elnézést a kiejtésemért, angolul nem szoktuk a K betűket kimondani a szavak elején, és az osztrák külügyért, Európáért és integrációért felelős miniszterként jött el hozzánk, hogy az elnökség prioritásait elénk tárja. Most már a, ennek a parlamenti ciklusnak az utolja következik nálunk a parlamentben, és volt jó, van jó pár ö, komoly humanitárius válság. Emlékszem a, arra, amikor a bizottság azt mondta, hogy hogy humanitárius ö, válságok vannak. Azóta ezek intenzívebbek lettek, és ö, hosszan elhúzódóak. Ö, nem egy-két évig hagyják el az emberek az otthonukat, hanem hanem sokkal hosszabb időre, és akkor felmerül a gyerekek iskoláztatásának is a kérdése. A közel-keleti helyzet aggasztott minket, és a menekült gyermekek sorsa Szíriában, Libanonban és Törökországban is aggasztó, valamint Afrikában. Ma délelőtt már beszéltünk az uniós költségvetésről többek között, és arról, hogy az a rohingya és jemeni humanitárius válságra helyezett hangsúlyról, illetve a kelet, közel-keleti helyzetről. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ellátogatott hozzánk. Úgyhogy öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kedves képviselő hölgyek és urak, kedves tolmácsok! Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a külügyi bizottság után a Felesztési bizottságba is ellátogathattam. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony hogyha valaki szeretne hozzászólni, ha valaki szeretne beszélgetni, tegye meg, tegye meg a folyosón. Itt egy ülés van. Elnézést, miniszterasszony. Köszönöm szépen. Ezt én tényleg megtisztelőnek találom, hogy, hogy valódi párbeszédet folytathatunk, hiszen önök, parlamenti képviselők ellenőriznek minket, hiszen most vettük át ugye a soros elnökséget, a, valamilyen szinten a végrehajtást, és az elmúlt hét hónapban nemzeti parlamenti szinten dolgoztunk, és ezt is ebben a kontextusban szeretném kezelni. Egy őszinte párbeszédet és vitát szeretnék csak hogy szóljak a tolmácsoknak, tegnapi naphoz hasonlóan angolul és franciául fogok beszélni, és méghozzá Montesquieu idézette, ami pontosan a hatalmi ágak közötti egyesúról van szó. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt szakbizottsági tagok, megtiszteltetés, és hogy szólhatok önökhöz, osztrák külügyminiszterként, és természetesen az Európai Unió elnöksége nevében is. Engedjék meg, hogy először is biztosítsam önöket arról, hogy nagyon nagy fontosságot tart, tulajdonítok az Európai Parlamentnak. Ez olyan, mint a más szervezeteknek a parlamentáris közgyűlése. Az állampolgárok közvetlenül választják és jogalkotási hatalommal rendelkezik. Ez az egyik alapja az európai demokráciának, és a hatalmi ágak szétválasztásának a végrehajtó, a jogalkotói és az igazságszolgáltatási hatalomnak. Ez nagyon fontos, hogy ilyen módon történjen ez, és Charles Montesquieu egyik idézetét szeretném említeni, aki 1740-es években azt írta a L'Esprit de Gloire-ban, és itt most idézni fogom Montesquieu-t, nincs hatóság, hogyha az ítélkezési hatalmat nem választják el a jogalkotói hatalomtól és a végrehajtói hatalomtól. Majd később azt mondja, minden elveszne, hogyha ugyanaz a személy vagy ugyanaz a testület ezt a három hatalmat együtt gyakorolná, azaz a jogalkotóit, a végrehajtást és az ítéleteket is azt mondana a különböző bűncselekményekről vagy és most angolul folytatom, hogy a lényegével foglalkozzak a Fejlesztési Bizottság tevékenységeivel. Én csak szerettem volna ezt a pontot kiemelni, mert nagyon is közel áll a szívemhez, hogy megfelelő eszmecserét folytassunk, és kérem, hogy majd a kérdések, válaszok során önök is tartsák szem előtt, hogy önök ellenőriznek bennünket. Ausztria egy néhány nappal ezelőtt vette át az elnökséget, és egy kritikus szakaszában vagyunk a fejlődésnek és az együttműködésnek az uniónak kell meghatároznia az egyes országoknak nyújtott támogatásokat az elkövetkezendő évre a több éves pénzügyi keret alapján valamennyi átfogalmazzuk a az afrikai, karibi és csendes-óceáni partneri kapcsolatainkat is, illetve a kotonúi egyezményt. Mindez azt is abból is fakad, hogy egyre nagy, több a konfliktus, és 65 millió ember, mint menekült vagy migráns akar elmenni, illetve vannak országon belül is E, el, helyzetet választó vagy kitelepített emberek. Tehát a humanitárius támogatásunkat és egyéb tevékenységeket ezekhez kell illesztenünk. Ugyanakkor hozzájárulhatunk ehhez a munkához, és fontos, hogy koherens politikát folytassunk Fontos, hogy sok tekintetben inkoherensek vagyunk ezzel a dimenzióban, amikor a különböző politikákat vizsgáljuk, a kelet, észak-kelet és egyéb ügyekben. Engedjék meg, hogy egy kicsit most beszéljek arról, hogy mi a legfontosabb, ami eddig kialakult minden nagy fontos, hogy a szélsőséges szegénység ellen fellépjünk, a szegénység ellen is kell küzdeni többek közt az oktatással. Már korábban én elemző voltam, nemzetközi elemzéssel foglalkoztam, és akkor is azt állapítottam meg, hogy nagyon sok és különböző területeken a többek közt a világ gazdasági fórumon is, nagyon azt állapíthattuk meg, hogy nagyon nagy jövedelmi különbségek vannak, és ez az egyik, ami a globális biztonságot is fenyegeti, és így itt jelenik meg aztán ez migráció formájában. Tehát mindezen okoknál fogva én nagyon örülök ennek az alkalomnak, hogy elmondhatom, hogy az osztrák elnökségnek még a legfontosabb pontjai. Elnökségként minden tőlünk telhetőt el, fog, meg fogunk követni annak érdekében, hogy a legfontosabb ügyekkel foglalkozzunk. Az Európai Unió egy nagyon fontos szereplője a fejlesztési együttműködésnek. Az uniós erőfeszítések a humanitárius erőfeszítések területén jelentik az Európai Bizottság és a tagállamok erőfeszítéseit. Az eddig eh, megtett erőfeszítésekbe szeretnék köszöntet mondani, tisztelt elnök asszony, és külön a bulgár eh, elnökségnek szeretném megköszönni az elmúlt hat havi munkáját bolgár kollégánknak az eredményeire tudunk most építeni, illetve az ész kollégák eredményére is. Az európai konszenzus tovább fejlődött az elmúlt hat hónapon, és 2018-ban rekordösszeget szántunk, 25 millió USA dollárt az év eleje óta. Mindezeket szem előtt tartva nyomon követtük a kialakuló helyzetet, és reagáltunk a humanitárius válságokra, megnéztük azt is, hogy hol vannak a hiányok, a szakadékok. Vannak, akik a harmadik világháború közelettéről beszélnek, a közelmúltban jártunk Dél-Szudánba, és nem tudom, hogy ki az, aki afrikai világháborúról beszélnek, Kongó és egyéb problémákról. Ez nem egy elkövetkezendő háború, hanem tulajdonképpen ez a háború már sok tekintetben a Szaharától délre már folyik. Biztosítanunk kell a hatékonyságot, mégpedig azt, hogy a koordinációs munkánk és a segítségnyújtásunk hatékony legyen. Nem szabad, hogy megduplázzuk a tevékenységet. Az Unió és a tagállamoknak a munkája egymást kell, hogy erősítse annak érdekében, hogy megfelelő segítséget tudjuk nyújtani az áldozatoknak. Sok szervezet foglalkozik ezekkel, külön oda kell figyelnünk az élelmiszerválság helyzetekre. Az elmúlt évben, például Jemenben, Szomáliában elkerülhetőek lettek volna a válságok, és sikerült nagymértékben az unió támogatásának is ezeket a válságokat enyhíteni. Figyelembe véve az, hogy milyen kapcsolat van a fejlesztési együttműködés és a humanitárius segítség miatt, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára kimondta, hogy fel kell szá mondani azokat a szakadékokat, amik léteznek a humanitárius és a az egyéb adományozó szervezetek között. Továbbra is oda kell figyelnünk a hat sarok követképező országra, Csád, Irák, Myanmar, Nigéria, Szudán és Uganda. A rövid távú és a hosszú távú segítséget össze kell kapcsolni, és a nagyon sok embernek van szüksége a világon humanitárius segítségre. Ezek közül sokan arra kényszerültek, hogy elhagyják hazájukat. 136 millióan vannak. A az ENSZ országon belüli elvándoroltakra hivatkozva is fontos, hogy ezeket az elveket figyelembe vegyük engedjék meg, hogy röviden említsem meg ezt a pontot. A fejlesztési együttműködés és önök sokkal jobban tudják, mint én. Marginalizálódott az elmúlt néhány évben a humanitárius tevékenységeken belül, és a médiákban is így jelenik meg a szándékunk az az, hogy ismételten rávilágítsunk és elősegítsük, előmozdítsuk azt, ami valóságban történik. Hosszú távú munkáról van szó, nem a napi pillanatkép a fontos e tekintetben. Engedjék meg, hogy most pedig pedig egy másik fontos témával foglalkozzak, aminek hatása van a mindennapi munkára a fejlesztésében. Én korábban humanitári, nemzetközi humanitárius jogot tanítottam, és megpróbáltam felhívni a fiatal kollégáknak a figyelmét arra, hogy a Genfi Egyezmény 1949-es törvény mit fogalmaz meg, és mit jelent számunkra, és milyen alapsztenderdjei vannak a legveszélyeztetebbek esetében nőkre és gyerekekre vonatkozóan. Az egyik prioritásunk az éppen az lesz, hogy a civil lakosságot védelmezzük, és érvényt szerezzünk a nemzetközi humanitárius törvénynek. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi humanitárius törvénynek a megszegése fokozódott a konfliktusokban is. Ezért fontos, hogy mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy milyen kötelezettségük van, és meg kell felelni a nemzetközi humanitárius törvényeknek különösen amikor például a kórházak, egészségügyi központokat, iskolákat bombáznak, az egyszerűen elfogadhatatlan, és nem szabad, hogy ilyen történjen. Röviden meg kell említenem a találkozómat, a Genfi Vörös Keresztel történt találkozómat is, ők készítettek egy empirikus tanulmányt, és megerősítették azt, amit én már tanárként is tapasztaltam az évek során, hogy a az érzékenység és az odafigyelés csökken a kínzásokkal szemben és voltak diákok is, akik azt mondták, hogy hát a biztonságot akarunk, akkor a kínzást is el kell fogadni, ez Közép-Európában hangzott el. 14-15 évvel ezelőtt a kínzások iránti érzék érzékenység sokkal nagyobb volt. A konfliktusos területeken élő emberek Latin-Amerikában és egyéb területeken sokkal érzékenyebbek, mint a fiatal kollégák, akik nemzetközi kapcsolatokat tanulnak a nyugati féltekén. És ezek a tanulmánynak az eredményeit nem szabad elfelejtenünk, tehát alapvető sztenderdek vannak, amikben megegyeztünk 1949-ben a Genfi Egyezményben, és még az első világháború előtt született megállapodás ezekről, amikor volt már a hadviselés szabályai, bár akkor ezt még nem ilyen egyezménynek hívtük. Tehát nyomon követjük a, az emberi jogok megsértését, és együttműködünk a Nemzetközi vörös Vöröskeresztel, amennyiben ez szükséges, hogy felhívjuk a figyelmét erre az országoknak is, hogy egyhangúan szóljunk fel. Fontos a koherenciának a megerősítése és a nemzetközi jogszabályoknak a betartása és a nemzetközi bűnüldözés is fontos, és fontos, hogy ezt megerősítsük. Most pedig szeretnék egy másik témával foglalkozni, ami nagyon közel áll az én szívemhez. Ez az egyik prioritásunk, ez pedig a ö, szexuális és nemi alapon el, ö, történt erőszak. Az elmúlt évszakokban Jugoszlávia felbomlásával is ez fontos lett. A nők elleni erőszakot sokszor háborús eszköznek használják, fegyverként, és a nemzetközi mi védelemnek nem csak a nőket, lányokat, hanem a férfiakat, fiúkat is meg kell védenie ettől a visszaéléstől, erőszaktól. Ebben az összefüggésben biztosítanunk kell, hogy a humanitárius aktivisták, az etikai és a humanitárius munkavállalók az etikai feltételeknek megfelelnek. Tudom, hogy nagyon nagy nyomás alatt dolgoznak az emberek menekültáborokban, természeti csapások után a helyreállításban. Nagyon nehéz a megfelelő embereket felvenni nagyon nehéz feladatokra. Megráztak minket azok a beszámolók, hogy humanitárius munkatársak milyen gyors, milyen sok esetben követtek el visszaéléseket, és nem az Oxfam volt az egyetlen. Nagyon fontos, hogy megfelelő zéró tolerancia politika érvényesüljön. Nagyon fontos, hogy magunkat is emlékeztessük, és azokat, akik vezetik ezeket a programokat, hogy még nem értünk el minden célt. A nemzetközi közösségnek meg kell szüntetnie a szexuális visszaéléseket. Az is fontos, hogy a béke fenntartó és egyéb műveleteket minden tagállam támogassa. Ami a nemek közötti viszonyokat életi, illetve a nők elleni erőszakot. Biztosítani kell, és strukturális, strukturált erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a nők saját döntéseikkel élhessenek, különösen reproduktív jogaik tekintetében. Két oldalú programot indítottunk a női nemi szervcsonkítás visszaszorítása érdekében. Ez nagyon fontos téma évtizedek óta. Sok bátor nő kiállt a jogaiért már, és mi is próbáljuk ezt a témát előtérbe helyezni. A nők elleni diszkriminációval foglalkozó ENSZ bizottság előtt kötelezettségvállalásokat tettünk. A nőknek jogot kell adni, hogy jogaikat gyakorolják a tekintetben, hány gyermeket vállalnak, milyen gyakorisággal. A nőknek joguk van az oktatáshoz, információhoz való hozzáféréshez, hogy biztosítsák a családok egészségét, jólétét, beleértve a családtervezési információkat is. A demográfiai fejlemények olyan, de, olyan méretűek, hogy még a gazdasági növekedése mellékséges ahhoz, hogy a szegénység csökkenjen. A családtervezéshez való hozzáférés fontos, de globális tapasztalatok szerint a nők oktatása és az életminőség javítása a legjobb módja a demográfiai nyomás csökkentésének. Hölgyeim és uraim, képviselő hölgyek és urak, a Kotonó utáni témára szeretnék rátérni. Június 22-én a tanács tárgyalási mandátumot adott a kotonói partnerségi megállapodás utókövetésére. Új megállapodásról kezdünk el tanácskozni az AKC csoporttal. Ez lesz az új alapja a jövőbeli alapoknak, már ami az Európai Unió és az afrikai karibi országok közötti együttműködést illeti átfogó egyenlő jogú partnerséget célzunk meg az új globális kihívások alapján. A cél, hogy csökkenjen a szegénység és fenntartható legyen a fejlődés. A civil társadalom, a privát szektor mindig is fontos partner lesz ebben az új keretben. Az Európai Bizottsági Mandátum javaslat közös céljainkra, értékeinkre épül, mint például a 2030-as fenntartható fejlődési napirend végri, végrehajtása, illetve a párizsi éghajlatváltozási célok teljesülése. Aztán van egy másik nagyon fontos téma, ön is említette a bevezetőjében a több éves pénzügyi keret, a 2021-27-ig tartó keret. Szeretném tájékoztatni önöket már, ami a kérdéseket illeti, ez nem feltétlenül az én tárcámra tartozik a kormányzaton belül, de ezzel is foglalkoznom kell. Jelen tős változásokat látunk a külső finanszírozásban. A migráció kihívásaira válaszolni kell. A bizottság azt javasolta, hogy a külső finanszírozási eszközök számát csökkentsük. Az új szem, eszköznek a címe Szomszédság, Fejlesztés és Nemzetközi Együttműködési Eszköz, amely a földrajzi és tematikus eszközöket tömöríti, összefoglalva a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatosan. A legfontosabb üzenetek az SDG-k nem csak a külső dimenzióban fontosak, hanem belső dimenziójuk is van. A jelenlegi helyzet fenntartása nem opció számunkra. Át kell gondolnunk, hogy az emberekkel, kormányokkal, sérülékeny államokkal hogyan tartunk kapcsolatot. A humanitárius segítségnyújtás önmagában nem elégséges ahhoz, hogy ezeket a sokszintű drámákat megoldjuk. Szeretnék idézni valakitől, akitől sokat tanulhatnánk még mindig. Száz éves lenne ezen a héten Nelson Mandela. Nelson Mandela olyan emberről beszélünk, aki még mindig inspirál minket a bátorságával, kitartásával, soha nem adta fel a harcot. Meg kellett tanulnia, hogy türelmes legyen. Óriási nyomás alatt gyakran magáncellában volt, és mégsem tudták megtörni. Idézek, mint az apartheid és az a rabszolgaság, a szegénység nem természetes jelenség, az ember hozta létre, és meg is lehet szüntetni emberi intézkedésekkel, cselekedettel. A szegénység csökkentése, megszüntetése az egyik legfontosabb cél közös fejleszt, fej, céljainkban, közös erőfeszítéseinkben, már ami a fejlesztés együttműködés illeti. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, miniszterasszony. Ezzel az utolsó ponttal kapcsolatban, hogy mennyire központi kérdés a szegénység eltörlése, azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ez olyas valami, amiben abszolút egyetértünk mindannyian, és azon dolgozunk, mint jogalkotók, hogy a szegénység csökkentése továbbra is megmaradjon központi helyen a munkánkban. Egy sor más témát is említett, amin dolgoztunk, például a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás közötti kapcsolat az egyik legfontosabb. Kérdés ugye az lesz, hogy ezt hogyan finanszírozzuk a jövőben, hiszen konkrét dolgok a humanitárius finanszírozásban nagyon nehéz projekteket finanszírozni. Gondoljunk csak Ugandára, ahol olyan területek vannak, ahol rengeteg gyermek és nő van menekültként. És ugye az történik, ahogy ön is mondta, hogy van egy válság, X összeget elkerek, elkülönítünk, amit nagyon rövid idő alatt félreteszünk. Tehát itt nagyon gyorsan kell reagálni, de rövid időre tervezünk, és nem hosszú távon. Amikor a kínzásról mondott, hiszen ez, ez, ez egyszerűen szomorú. És az az elgondolás az, hogy a, a saját országainkban nemzetközi jogot tanulmányozó diákok nem érzékenyek erre, amit esetleg más diák a világ másik részén elszenved, hiszen az elmúlt 20 évben megengedtünk az emberek rossz mm, módon való kezelésének, ugye az elképesztő azokon az országok, akik az értéket védik. Ugye megtanultuk, hogy mi történik ilyen helyzetekben. Aztán a nemi erőszak. Van éves díjunk, a Szakarov díj, amelyet a gondolat szabadságért és emberi jogokért uh, adtunk, Denis McVeginek adtuk egy kongói kórházból, aki olyan nőket és lányokat kezel, akik szexuális erőszakot szenvedtek el, és megvizsgáltam, és azok az embereknek a büntetlensége a legnagyobb probléma, és ugyanezt a kérdést vetette fel két fiatal nő, akiket szintén ilyen erőszakot szenvedtek el Irakban, a Daesh részéről, és ők is azt mondták, hogy az elkövetők büntetlenül megúszák és a nevük elhangzott, és megkérdezték, hogy mit fognak tenni, amikor a békét helyreállítják, és ezeket az embereket felelősségre fogják vonni, igazságszolgáltatás elé kell állniuk, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos kérdés. És még más fontos dolgokat is említett a miniszterasszony. Megadom most a, a szót a kollégáknak. Elsőként az egy kollégánk helyett um, megadom a szót a helyettesének, aki ma a humanitárius segítségnyújtásról fiatalokhoz szól, és ezért nem tud most jelen lenni. Aztán majd Paul Rubiknek adom meg a szót, és akkor jön, következnek a, szava, a, a többiek. Norbert, tiéd a szó. Németül fogok beszélni. Akkor is, hogy a közös nyelv választ el minket a németektől. Azt gondolom, hogy Enrique Guerrero nevében is mondhatom, hogy nagyon örült volna, hogyha ezt a nagyon világos nyilatkozatot hallottam volna. Itt természetesen abszolút együtt gondolkodunk és egyetértünk. Az alapkiindulás nagyon meggyőző, és mi is csak hangsúlyozni és támogatni tudjunk, hiszen a szegénység csökkentését helyezi a középpontba, a szakpolitikák koherenciáját hangsúlyozza a fejlesztési célok esetében, de egy dologra szeretnék azért utalni, ami számomra a jelenlegi politikában nem gondolom, hogy megkapják elő súlyt. A migráció kérdését az elnökség, migráció Európában ezt nagyon hangsúlyos kérdésként kezelik, de azt gondolom, hogy ezt a, a rendes súlyára kellene helyezni ezt a dolgot normálsúnak, hiszen annyi kívással kell megbirkóznunk, főleg hosszú távon, hogy mindenkinek jó lenne, a javára válna, hiszen nagyon hevesek ezek a viták, és azt gondolom, hogy túlságosan nagy hangsúlyt helyezünk, kicsit itt elszaladt velünk ló, konkrétan a poszkotonói megállapításaira vonatkozóan ezt írásban is lefektették, és ebben az anyagban hangsúlyozzák, hogy közös európai állásfoglalást szeretnének eh, kialakítani és koordinálni, ez szép és jó, de a, ezt a kérdést eh, erősebben kellene ö, eh, elővenni, úgy gondoljuk, hogy ezt folytatni kellene, e, és hogyha jobb kormányzati munkáról, hogy jobb, több demokratizációról és több parlamenti munkáról beszélünk, mi úgy gondoljuk, hogy ez a szabályozói, a jogalkotói munka, amit Kotonúval lezárult, ami elvégeztünk, ez nagyon jó munka volt, viszont folytatni kell jelentést is készítettem erről, és a végén mindig azt mondtam, hogy ha Oroszország, vagy az Egyesült Államok, vagy Kína nak is lenne szervezet együttműködése 79 országgal, akkor nem itt tartanánk. Egy olyan helyzetben vagyunk, ahol Kínával, az USA-val, Oroszországgal való együttműködés nehéz, nehézkes, és nagyon sok kérdést vet fel. Mi, mint egy erős európai álláspont mi legyen, illetve ezen országokkal való együttműködés. Sokat többet tudnánk elérni, és éppen ezért kotonút mindenképpen folytatni kell. A, ami a menekültek visszafogadását illeti, nagyon fontos kérdés ez, és konkrétan tárgyalnunk kell ezekkel az országokkal, és alá kell húzni, hogy európai megoldást szeretnénk, hogy két ország közötti megállapodás nem nagyon fog működni, ennek európai megoldásnak kell lenni, és pozitív jelzést kell adni, és ez az egész vitárban jó lenne. Etiópiában nagyon komoly változások vannak, és Eritreában is politikai változások vannak, és ezt ki, kell haszn- ki kellene használni. A Eritreából és Etiópiából irányuló migráció csökkenne, hogyha azok az okok megszűnnének, amelyek miatt az emberek elhagyják a, a hazájukat. A politikai üdöztetés miatt azt gondolom, hogy itt lépéseket kell tenni, és európai támogatást kell. Én úgy gondolom, hogy pontosan az elnökség az, aki ezzel komolyabban tud foglalkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Norbert. Paul Rubi következik. Nagyon örülök, hogy uh, itt üdvözölhetjük a miniszterasszonyt. Azt gondolom, hogy a fejlesztési politikában ez nagyon fontos lépés. Uh, azt gondolom, hogy kéz a kézben jár a külügyi politika, ennek összhangban kell lennie a fejlesztési politikával azért, hogy a kitűzött célokat el tudjuk érni. Intenzíven beszéltünk a 2019-es költségvetésről, ugye most folynak a tárgyalások, Arne Litz kollégám nagyon jól állította össze, itt ugye egészségről van szó, képzésről, az éghajlatról, és a gender kérdésekről. Számomra teljesen világos, hogy amikor amikor lefektetjük ezeket a fejlesztési célokat, meg kell mondani, hogy hogy érjük el ezeket, és a második, az egészséges táplálkozás, amikor látja az ember az alultáplált gyerekeket, akkor az, ez a tér és a terület és a képzés nagyon fontos. Ezt kell a középpontba állítani, és a hatos cél is nagyon fontos, ez pedig a, a, a tiszta ivóvíz és a, a szennyvízelvezetés csatorna, hiszen a kórházakban az emberek nem gyógyulnak, hanem még betegek lesznek a, a szennyezett víztől. Aztán a megújuló e, energiák és a kohéziós politikaból megtanultuk Európában, hogy milyen fontos az, hogy a vidéki területekre koncentráljunk, a kis és középes vállalkozásokkal, a családi vállalkozásokra lehetővé tegyük, hogy a PPP magán és közfér együttműködési partnerségekben részt vegyenek, és pályázzanak, hogyha egy tudományos megállapodás születik, ahol a, a tudomány adja az alapokat a képzésre, a, a vidéki igényeknek megfelelően, akkor itt tudományos együttműködést is elő kell segíteni más országokkal, hogy ebben ezen a téren előbbre jussunk a 2019-es lép, költségvetésben vannak erre források, de ezeket végre is kell hajtani majd, és hogyan néz ki majd a következő hét év, arról, arról kell gondoskodni, hogy hiszen ezt most fogjuk kitárgyalni, tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm, és még egyszer szeretettel üdvözlöm. Köszönöm szépen, Sárl következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani eh, az Európai Tanács eh, elnökségének eh, képviselőjeként. Miniszterasszonyt általában a, szok, felveszük a, hat, a harcot a nők nemi szerv csonkításáról. Emlékezhetni szeretnék, hogy múlt héten Strasbourg, Strasbourgban elfogadtunk egy jelentést a az erőszakos házasságokról és a túl korai házasságról, mert nagyon sok fiatal lányt és férfit, és, de főként a lányokat 750 millió vannak, akiket sújt ez a az eljárás. Ez ismert, és az Európai Uniós országokban is ez előfordul, ezért hangsúlyoztuk, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy mi magunk is normákat adjunk, mert minden tagállam még nem írta bele a jogszabályába, hogy a 18 év a házasságkötési határ, és hogy ez az alatt pedig ez lehetett, ellen az elfogadott normákkal nem áll összhangban, és azt is javasoltuk, hogy az ENSZ ügynökségekkel működjünk együtt, akik nagyon is jártasak e területen, például az UNICEF. És ugyanez igaz szerintem a nők nemi szerveinek a csonkítására, és itt is vannak stratégiai partnereink, és szeretném felkérni, de azt hiszem ez a felkérés felesleges is, hogy ön is stratégiai dimenziót adjon ezen szörnyűségek ellen. Második dolog, amikor említette a hatalmi ágak szétválasztását, akkor Montesquieu-t említette, és azt akartam mondani, hogy ez gyógyír a parlamenti képviselők lelkére, mert mi vagyunk azok, akik leginkább tudjuk, hogy miről is van szó, mert mi függetlenek vagyunk a bizottságtól és a tanácstól is. Az a problémánk ugyanakkor, hogy ez nem a bizottsággal annyira, mint inkább a tagállamokkal van problémánk. A tagállamok egyetértettek abban, hogy az európai konszenzust nagyon fontos, ambiciózus dolgokat fogalmazzanak meg, de amikor azt kérjük, hogy akkor ilyen irányba lépjenek, és valósítsák meg a célokat, amelyeket maguk vállaltak, akkor viszont már kihátráláson általában általános kihátrálásnak vagyunk tanúi. Azt szeretném elérni a spanyol elnökség ideje alatt, hogy tegyünk egy lépést előre, és fogalmazzuk át, definiáljuk az Európai Parlamentnek a jogkörét, nevezetesen az egész, azt az egész területet, ami a megosztott kompetenciákat illeti. Van egy közös külpolitikánk, az unió külpolitikája, aminek ugyancsak megvan a saját dimenziója. Ahhoz, hogy koherensek legyünk, és kohéziót tudjunk felmutatni, akkor az is szükséges, hogy mindenki ehhez hozzájáruljon. Én egyértelműen azt akarom, hogy a tagállamok is jöjjenek el ide ebbe a szakbizottságba, és magyarázzák el, hogy ők hogyan akar, kívánják teljesíteni azokat a kötelezettségeket, amiket vállaltak. 40 év óta csak beszélünk, beszélünk különböző célokról, az országok ezeket kötelezettségnek írták be az, be az Egyesült Királyságban. Láttuk, hogy mit tett más országok, még akik meg is van a jó szándékuk, azoknak sem sikerül lépniük, mert nincsenek meg a megfelelő módszerek. Végezetül pedig a több éves pénzügyi keretet illetően, mint a tanács elnöksége is hangsúlyozta, hogy fontos a jogalkotási munkának a koordinálása. Szeretném megismerni, hogy milyen, hogyan látja azokat a tanácskozásokat, amelyek kollégáival és bizottsággal folynak a több éves pénzügyi keretről, többek között az egységes vagy egyetlen finanszírozási eszközt illetően el tudja képzelni a parlamenttel való trialógust, amit szerintem nem elkerülhető, és erre sor kerülhetne az önök elnöksége idején. Még két hozzászólót tudok, na, tudok most szót adni. Először általában a koordinátorokkal szoktuk befejezni, de hát elég sok kérdésünk van. Maria Hajbuk és Hailey Hatter. Maria. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Az előadása nagyon érdekes volt, számunkra is izgalmas, hiszen csak egyet tudunk érteni, arról beszélt, hogy valódi támogatást szeretne nyújtani a válság sújtott övezetekben, és hogy összekapcsolni a humanitárius segítségnyújtást a fejlesztési támogatással. Ezek mind-mind olyan dolgok, ahol egyet tudunk érteni, és a felejelelte, hogy nyíltan beszéljünk egymástól, és ezzel mindjárt élnék is. Amikor elolvastuk a, az elnökség programját, akkor rögtön e, rábukkantam a fejlesztési fejezetben a, az első bekezdésre, a migráció kérdésére reagálva rendkívül fontos a humanitárius segítség hosszú távú fejlesztési intézkedésekkel való összekapcsolása azért, hogy gazdasági kilátások, és itt fel vannak sorolva, te, tudjunk tem, teremteni, és a, ez, ez az osztrák elnökség egyik kiemelt prior, prioritása, és így a harmadik országok együttműködésre való segítség harmadik országgal való együttműködésre törekszünk, hogy visszafogadják a menekülteket. És ez azt jelenti, hogy nem csak a fejlesztéssel, a humanitárius segítségnyújtással és a migrációmmal, migrációs kérdéseket szeretnék összekapcsolni, és itt elmondta, hogy megpróbálta korábbi életében ugye a diákokat alapdolgok, alap standardokra megtanítani, és a humanitárius segítségnyújtásban is vannak alapvető dolgok, ezek ennek semlegesnek lenni, nem részrehajlónak, és ezzel ezt most a célként tűzik el, ezt jól értem, akkor ezek olyan elvek, amelyeket kidobtunk az ablakon gyakorlatilag. És ezt így, így teljesen hihetetlennek találom hogy másrészt, ha ennyire fontos a migráció az soros elnökségüknek, és Pax Kotonúról is beszélt, erről a kolléga is beszélt Norbert, akkor számomra kicsit nehezen hihető, hogy ide-oda táncolunk a migrációval kapcsolatban. Tehát nem értem, hogy az elnökség mit akar. És ez a mandátum az Afrikai Unióval kapcsolatban már itt van az asztalon, és az álláspontja a migrációval kapcsolatban nem terjed ki erre, és azt szeretném látni, hogy hogyan tudja kiegyenlíteni ezzel a kormánynyal, ami az önök háta mögött áll, hogyan kívánják ezt megvalósítani. És az utolsó észrevételként Charles Görönc is említette már, ez a 0,7%-os cél, a választási kampányban, ugye amikor készültünk e, erre a mai ülésre, akkor Kunc, Kurz elnök úr, kancellár úr azt mondta, hogy a távfejlesztési és humanitárius segítségnyújtás megkurtítását ígérte meg. Mutatott egy grafikont, ahol föl volt sorolva minden donor, mennyiség, helyzettől függően, és azt levágták, és Ausztria valahol a közép mezőnybe tartozott, és én ezt elhiszem, hogy ön személy szerint elkötelezett ebben, de kurt úrral kapcsolatban már gondjai vannak, hogyha a stat- ilyen statisztikát ö, mutatnak, hogy ezt a hatalmas különbségeket a között, amit ön, ön, önök terveznek, és amit az osztrák kancellár pedig a nyilvánosság felé képvisel. Köszönöm szépen. Thanks, and finally Heidi Hautala. Köszönöm szépen, Heidi következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, köszöntöm a miniszterasszonyt. Látom azt, hogy mennyire elkötelezett és mennyire érti ezt a területet, mindannyian egyetértünk, hogy az Unió sokkal többet akar tenni, hogy meg tudja védeni a humanitárius jogot, sok parlamenti képviselő, magamat is ideértve, kérdezett Margarini asszonytól, fordultunk hozzá, hogy legyen külön képviselőnk, külön megbízottunk a nemzetközi humanitárius joga kapcsolatban, és bűnügyi igazságszolgáltatással kapcsolatban. De nem e, csak ez az egyetlen módja annak, hogy jobban megértsük a nemzetközi humanitárius jogot, de mindenképpen olyas valamit meg kell fontolni, és szeretnék többet tudni az elképzeléseiről, hogy hogyan és milyen mechanizmussal tudná az Unió elérni azt, amit ön leírt. Ami pedig a kínzást illeti, ezt is azt gondolom, hogy ezt nagyon kiemelt kérdésként kell kezelni, és nagyon is értékelem az elhangzottakat. Ami a migrációt illeti, érdeklődéssel olvas, tanulmányoztam az ön Wikipédia oldalát, és azt láttam, hogy van egy, egy kicsit különleg, egy kicsit érdekes megnyilatkozásai voltak a korábbi migráns változásokról, olyan fiatal arab férfiakról beszéltek, akiknek nem jut feleség, már a hagyományos társadalomban képtelenek férfiként lenni, és akkor tesztoszteron kontrollt, kontrolláltnak hívja őket, és akkor a kérdésem az, hogy mivel most a tanácselnökséget képviseli, hogyan gondolja, hogy ez a... E, mit kezdjünk ezzel a jelenséggel? Milyen, mik ezek a le, milyen lehetőségek vannak? Nem gondolja, hogy ezek a megnyilatkozások nem annyira objektívek? Köszönöm szépen. Ennyi kérdést tudtunk meghallgatni. Uh, Tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen az támogatást, és kezdeném, ha megengedi, azzal a kérdéssel, A poszkotonúra vonatkozó kérdéssel kezdeném. Az, amit ki, megállt, meg kitárgyaltunk, kialkottunk Kotonó előtt egy olyan kritériumok, hogy a emberi jogok, stb. területén, ez bevált, és ezt egy további eszközben szeretnénk továbbvinni. Ez teljesen fontos, hogy ebben az irányba tovább lépjünk, ami a az alapvető európai megoldást illeti a migránsok menekültek visszafogadására vonatkozik. Említette azt a problémát, ami a két oldalú megállapodást illeti szemben az európaival. 2015 nyarán az e európai megoldást ö, ö, láttuk, hogy kritiz, kritizáltuk, és most azt látjuk, hogy azóta két és három oldalú megoldások születtek, itt utalnék Merkel kancellárasszonyra, asszonyra, az európai megoldásnak szerintünk, és itt az osztrák kormányt megleteset képviselem, hogy itt arról van szó, hogy meg kell érteni, hogy azok az eszközök, amiket a migrációs kérdésekre létrehoztunk, ezek a globalizáció előtti időkből származnak. Most itt van nekünk a Dublini egy, a Dublin, itt van a itt van a Schengen, ott ez a 80-as évekből származnak, és ezek nem állják meg a helyüket 2015 után. Ahogy a bevezetőm is említettem, hogy ezek nem indokolandak. 65 millió ember menekül, hatalmas a munkanélküliség, a, a déli féltekén pontosan azért, mert az embereknek nincs képzettsége, végzettsége. Nagyon sok vitát folytattunk arról a kérdésről, hogy ké, képezünk, ké, oktatás, oktatás, akkor meg van oldva a dolog. Viszont, viszont a korábbi diákok egyszerűen nem találnak megfelelő munkát, hiszen a, a munka az nem ugyanaz, mint a, a, a hivatás, a kiképzettség. Nagyon sok tanítványom van, a, a Kairóban mondjuk, aki, aki mondjuk kávéházat üzemeltet, vagy, vagy kávézót visz, vagy egy pizzériát, de nem a szakmájában dolgozik. És itt egy komoly problémával, makacs problémával kell megküzdni. Azoknak a migrációja, akik, akik szeretnének ö, oktatásban, képzésben részesülni, és itt az osztrák elnökség egy olyan eszközt szeretne létrehozni, ahol ahol a, a hatóságokat viszi az emberekhez, és nem fordítva. A 80-as évek megoldásai, eszközei egyszerűen ma már nem állják meg a helyüket. A geopolitikai, a klimati, az éghajlati és a, és a migrációs helyzet miatt, és a demográfia helyzet miatt sem. Sokat emlegettük az oktatást, képzést, a diplomások közötti munkanélküliség nagyon magas a, a munkanélküliség, mert hogy nem jó irányba képezték őket, nem arra van szükség. Tehát nem lehet már régi képzési módszerekkel dolgozni, és területekkel. Az a mai tematika, hogy vannak eszközeink, de már nem felelnek meg se mennyiségben, tartalmukban a mostani feladatoknak. Tehát meg kell érteni, hogy ezeket az eszközöket hogyan lehet megváltoztatni. És senkinek nincs egy megoldás, hanem ez egy megoldás csomagnak kell lennie, de egy ilyen globalizált világban és még csak nem is érint bennünket olyan mértékben, mint a szaharai Afrikát, vagy Ázsia déli részét, de minden esetre a régi eszközök helyett újakat kell találnunk. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök annak. Az elmúlt pár napban sokat emlegettük Etiópiát, Eritreját, nagyon sok minden történt, ahol ö, ismeretlen számú halott is van az elmúlt napok eseményei során, és a szobszarai Afrikában én ott dolgoztam ö, többször, sok jó hír érkezik onnan, sok fiatalt tanítottam ott, akik kezükbe veszik a dolgokat, és amit én láttam az évek során, az, hogy regionális szinten kell együttműködni Kelet-Afrika, Nyugat-Afrikával. Itt a regionális együttműködés a kulcs ez problémás Észak-Afrikában és a közel-keleten is, viszont itt az emberek sokkal pragmatikusabban állnak a problémákhoz. A menekültek visszafogadásáról is beszéltünk. Amit sok állam csinál, az tranzitországban való visszairányítás. emlékszem még a 80-as évekből az ENSZ menekültügyi főbiztosságának a programaiból, ahol Nigériában már megpróbálták azt, hogy fiatalokat visszatartani, hogy Európába induljanak, induljanak hiszen a sikertörténet, amit hazafele vetítettek, az vetítés volt, és nem a valóság. Ma egészen más a helyzet, hiszen most már máshogyan közlekednek a hírek, a képek, de nagyon sok kép a 2015 nyarán küldött, keletkezett képek közül, amit az emberek nem, ha tudják, hogy mi vár rájuk, nem jutott volna eszükbe mindent eladni és útnak indulni. Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy az emberek megmaradnak a maguk falujában, városában, hogyha egy minimum, és hangsúlyoznám, minimum, minimális áram, víz, csatornázottság elérhető. Ez az a megközelítés, amit sok humanitárius szervezet képvisel, sok régióban dolgoztunk, és tudtuk azt, hogy naponta három órát van áram, és az alatt az idő alatt van víz, akkor az ember ehhez alkalmazkodik, és a, nem is értékeljük, hogy milyen milyen privilégium az, hogy napi 24 órában víz és állam e, ellátás, hogyha egy minimum ellátás van ezen a területen, tehát hogyha, hogyha minimális, egzisztenciális feltételeket meg tudunk teremteni, és akkor az alapvető cél, az, e, a mély szegénységnek a csökkentése is elérhető lenne. Remélem, hogy sikerült válaszolnom a kérdéseikre. És a második hozzászóló, aki azt hiszem Paul Rubik volt, az ő kérdésére válaszolni. Köszönöm szépen, hogy ilyen kedvesen üdvözölt a külpolitika és a humanitárius munka kéz a kézben jár. Nyilván vannak hangsúlyok, és Európa összességében a déli féltekén, a jelenlétén keresztül, és itt megint a, a mélyszegénység elleni küzdelemről beszélek, illetve az a közigazgatás kiépítésében játszhat és kell is, hogy játszon szerepet. Viszont a legfontosabb probléma ugye az adok-kapok helyzetekben az, hogy a hatékonysági, a, egy hatékony igazgatási rendszer hiányzik, és itt tudna még többet tenni az Unió, hogyha erre odafigyelne. A szívemből szólt, amikor az egészséges és megfizethető táplálkozásról beszélt, és rögtön ez az jut eszembe, rögtön ez a kérdés jut eszembe az alultápláltság, ez a, a a kövér ségnek a problémája, tehát nem csak az, e- az egészséges táplálkozás nem csak az alultápláltságot jelenti, hanem a, a helytelen táplálkozás. Például Közép- és Latin Amerikában ismerik ezt a problémát, de most már egyre inkább terjed Ázsiában is. Képzésről már beszéltem, ön is említette, hogy gyakorlati orientált képzésekre van szükség. Nagyon sok diplomás munkanélküli van sok arab városban, és ez olyan kérdés, ami ahhoz oda vezet, hogy ezek az emberek egyszerűen nem találnak maguknak munkát, de erre majd még később visszatérek. Ö, folyóvíz, ö, mosdó, WC, ö, ezek is hozzátartoznak például a nők, lányok biztonságához, ö, ismerem indiai helyzetet, Indiát nem, de Indiában tanítottam egy időben, és tudom, és nagyon sokszor gond, a, főleg a menekült táborokban, hogy nincsenek elkülönített ö, ö, mosdók, illemhelyek férfiak és nők számára. Ez komoly probléma. Egy vízmentes WC, amit Bill Gates is említett, hogy ebbe az irányba kellene elmozdulni. Hát le, lehet ez egy megoldás, hogy viszont itt nem csak egészségügyi, hanem biztonsági kockázatok is vannak. A megújuló erőforrások, energiák, a decentralizált energiaellátás. Igen, ez ö, szerepel a programunkban és emlékszek még a 70-es évekre, hogy a déli országok ö, eladósodása az akkori olajválságra vezethető vissza. Most pont fordítva van, hogy többek között a déli féltekén az, az alapanyagárak jelentősen csökkentek, de itt egy rövid reakció a migrációra, szubszaharai területen. Itt egyre többen próbálnak meg a meg tönkretett Líbiából Itáliába jutni, és ezek nem odavalósiak, hanem bangladesi, pakisztán, stb. országokból származnak, pont olyan emberek, akik elvesztették a munkájukat, építő munkásuk, például az öbölmenti országok komoly munkaadónak számítottak, és és vágyva vágytak az emberek Pakisztánból és ezekről ebből az országokból. Rövid ideig dolgoztam Angolában, 2004 és 2014 között több ember volt, aki Európából jött Angolába, mint fordítva. Miért? Mert akkor a, az volt a nyersanyagok mekkája, és ezt ki is használták. És most a nyersanyagban gazdag vidékekről, ahol olcsó a munkaerő, innen mennek a gazdagabb területekre. Itt hamis ígéretekről beszélünk, az, hogy lesz munka. Miért? Mert az, átut, az hogy átutalják ezeket a átutalják ezeket a fizetéseket, az sokszoros annak, amit mi segítségként nyújtani tudunk. És csodálom ezeket az embereket, akik mondjuk 200 dolláros fizetéséből, amit mondjuk ö, megkeresnek Nyugat-Afrikában vagy az öbölmenti országokban, ezt még haza is küldik, mert így tudnak egy minimális ö, le, életszínvonalat biztosítani, lehet, hogy csak egy kunyhóban, de akkor is. És ebből ki lehet fizetni a gyerek iskoláztatását a legtöbb férfi, libaroniak, stb. nem élték volna túl a bizonyos időszakokat, hogyha nem lett volna olyan családtag, aki külföldről utal haza pénzt. Aztán Sarel Göreztől érkezett a kérdés. Foszi. Most pedig franciául fogok válaszolni. Ászi? Luxemburgi elnézést kérek, elnézést kérek. Azt gondoltam, hogy francia, mert franciául beszélt. Hová is tettem a papíromat, amire az önkérdését írtam? Említette a parlamenttel folytatott párbeszédet. Én mindig megragadom az alkalmat, hogy franciaul beszéljek, mert csak így tudom a francia nyelvtudásomat fenntartani, hogyha például önnel egy kicsit beszélek franciául, vagy a ö, saját naplómat azt franciául írom azért, hogy nehogy elfelejtsem a franciát. Három évig tanultam franciául az iskolában, de imádom ezt a ö, nyelvet, és vannak terminológiai kifejezések, amiket jobban tudok franciául, mint angolul vagy németül. Teljesen igaza van abban, hogy párbeszédbe kell lépni a parlamenttel, és fenn kell tartani egy szoros együttműködést e- ezen a téren. Per pillanat nem tudom önnek garantálni azt, hogy ez így is fog történni, de már most megmondhatom, hogy külügyminiszterként, aki egyben felelős az együttműködésért és fele, fejlesztésért is, és én készen állok arra, hogy visszajöjjek erre a fórumra, és rendelkezésre álljak a párbeszéd vonatkozásában. Ha szükséges, akkor egy olyan párbeszéd kapcsán fogjuk ezt megtenni, mint most is, de képe, hajlandó vagyok visszajönni e fórumba, ha szükséges, ha vannak a, a hallgatóság, hanem akkor pedig az irodám is nyitva áll mindenféle ö, ö, eszmecserére, véleménycserére, illetve levelezésre. Ausztriában is így dolgozom, de a párbeszédet folytatok a parlamenti képviselőkkel, fogadom őket a minisztériumban is, és önökkel is ugyanezt kívánom tenni, mert ez egy így lehet a gondolatokat kibontakoztatni. Említett említette azt is, hogy a cél ugye a 0,7 százalék. Igen, ez, az én hazám is azon országok közé tartozik, amely eddig nem teljesítette a feladatát. Van egy tendencia, tudom, hogy ez nem elegendő, és ez nem is kielégítő válasz, de az Európai Unió tagjaként eh, igyekszünk megfelelni a feladatainknak. Az ENSZ tagjaként eh, erre egy kicsit büszke is vagyok, hogy ezt elmondhatom, hogy eh, sikerült visszakerülni a nem tartozóknak a listájára, mert időben kifizettük a számláinkat és mindenféle nyomás ellenére, amelyek a nadrágszi politika és egyebek, minden tőlem telhetőt elkövettek, és elkövettem, hogy a számlák kiegyenlítésre kereljenek, ugyanúgy, ahogy ez a korábbi években volt. Nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy 15% és akkor fűnyíróval végig megyünk, hanem igenis válogatni kell, egy bizonyos határon belül tudom ezt megtenni, de önnek teljesen igaza van a kritikájával, és csak azt mondhatom, hogy én megpróbálom a, ezt jobban ö, csinálni. Nem biztos, hogy a célt úgy tudjuk elérni, hogy szeretnénk, de mindenképpen a párbeszédet fent kívánom tartani. Aztán egy másik kérdés volt még, hol is van a hölgy? Ott, köszönöm. Tehát idézett a tanácsi programból. Ez azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, természetesen a szeretnénk továbbra is fenntartani a semlegességet ezeken a területeken. Tovább folytat, foglalkozunk a migrációval, de nem csak a migrációval. Hogyha megnézi a, megnézi a motónkat, Európa, amely vé, megvéd, az azt is jelenti, hogy amely Európa, amely gondoskodik valamiről, aki odafigyel. És ez többek között nálunk katasztrófa alapnak hívott alapból finanszírozzuk, és az eddigi döntések semmiféleképpen nem kapcsolódnak feltételekhez. Tehát e, a kifizetések, amikre utaltam, Kongóba, Jemenbe, Szíriába irányulóan, semmiféle feltételt nem szabtunk hozzá, mondjuk visszafogadás és egyebek. Teljesen világos, hogy ahol én dolgozok, a humanitárius segítségnek nincsenek feltételei. Aztán a visszafogadási megállapodást, amit kötnek az országok, a legfontosabb, amit eszembe jut, az a két évvel ezelőtti az Unió és Afganisztán között köttetett, különféle okoknál fogva ugyanebben a formában, az, nem az eredeti formában valósul meg, ugye Afganisztán különböző területen uralkodó helyzet miatt abban maradtunk, hogy azok az eszközök, amelyek célszerűek, észszerűek és célra vezetőek, ezeket be kell építeni. És egy adok-kapok alapon a kölcsönösséget tesszük a, ahogy szoktuk, a nemzetközi kapcsolatok motorjává, a humanitárius segítség viszont nem függ az ilyen feltételektől. Remélem, hogy ezzel válaszoltam a kérdésére. Nos, ott én csak azt tudom mondani, hogy az, e, az elmúlt néhány hónapban, hétben szintén nem kötöttük semmihez. Következő kérdés pedig öntől érkezett képviselő. Igen, nagyjából ugyanerről kérdezett a, egy kijelentéssel kapcsolatban, és akkor most átváltok angolra, lehet, hogy egy kicsit könnyebben fog tudni válaszolni, amikor a Wikipédia oldalamról idézett. Igen, ki, idézett valamit, és hogyha az ember elolvassa a németet, én javaslom, hogy tessék olvasni az egész könyvet. 2012-ben írtam egy könyvet, amelyet a legjobb népszerűsítő tudományos könyv kategóriájában kaptak. Nos, a tolmácsok pedig ezen a ponton szeretnék jelezni, hogy a korábbiaknak megfelelően 12.30-kor pontosan felfüggesztjük a tolmácsolást. Köszönjük a megértésüket! Ajszalt!